Kezdjük. Mindenkit üdvözlök. Narcissa Vadloleszkút különösen, aki az atomsorompó részleg, illetve az fegyverexport részleg felelőse, és Benjamin Otkuvertűr, aki pedig a straté- egy stratégiai kutató. Most egy ajánlással foglalkozunk, amit a 128-as cikk értelmében elküldünk a 118-as házszabálycikk alatt a külügyi főképviselőnek az atomsorompó témában. Raportőr Sven Nixer a szocialisták és demokraták részéről. Az ajánlás az arról szól, hogy milyen álláspontot képzeljen el, a, képviseljen az atomsorompó megállapodás tizedik tárgyalási fordulójában, áprilisban az Európai Unió jelenlegi biztonsági környezetben bizonyos eszközök összeomlottak, az INF-re gondolok itt, vagy a CTBT, amely amelyet veszély fenyeget, illetve egyéb szerződések is problémásak. Éppen ezért az ETMP-t fenn kell tartani, ezt az atomsorompó megállapodást. És egy nyilatkozatot kell elfogadni, amely egyrészt megerősíti a kötelezettségvállalásokat, sőt megújítja azokat a csend, a békés felhasználás, a elterjedés tiltása, illetve a leszerelés témában eh, Vladulescu úr arról fog beszámolni, hogy milyen előkészítő munkát végeznek. Eh, Utkovertőr úr pedig eh, az éves konzultatív testület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 supplémentaires sur le TNP et le processus d'examen en cours. Ce sera une occasion particulièrement intéressante. Ez egy különös lehetőség lesz arra, hogy további tényeket tudjunk meg a parlament ajánlásáról ebben a témában. Mielőtt átadom a szót Mixer úrnak, hogy beszéljünk erről az ajánlásról, Először vizsgáljuk most meg az ajánlást. Január 28-án van a benyújtási, módosító benyújtási határidő. Az AFED-ben fogják elfogadni magát a véleményt, itt most véleményt fogalmazunk, magát az jelentést itt véleményt fogalmazunk meg és a márciusi második plenárisra kerül a jelentés. Most eh, Mixer úrnak adom meg a szót, hogy beszéljen az ajánlás tervezetről. Köszönöm szépen. A, az atomsoropó szerződés egy mérföldkövet jelent a nemzetközi szerződések során gyakorlatilag ez megerősíti a célokat, a nukleáris fegyverek elterjedését, az együttműködés elősegítését, a nukleáris energia felhasználása területén, valamint a nukleáris leszerelés célját is kitűzi ez a szerződés, mint végső célt. A szerződés 1970-ben lépett életbe, úgyhogy idén ünnepeljük az 50. évfordulóját, az eredeti hatája 25 évre szólt, ezt követően időszakosan konferenciákon megújították a szerződést, és nemrégiben minden második ilyen megújító konferencia azonban sikertelen volt. Viszont volt egy konferencia, amely egy végső döntéssel zárult 2005-ben, meghosszabbítva a szerződést. 2010, a 2010-es konferencián pedig egy akcióterv került elfogadásra, a, a szerződés mindhárom pillére kapcsán. 2015-ben pedig nem sikerült megállapodásra jutni a dokumentum tervezet kapcsán. Idén a rendes konferenciára áprilisban kerül majd sor, és a Pratra Bizottság konferenciájára tavaly áprilisban került sor, ahol is Malajzia ENSZ nagykövete elnökölt. Mint ahogy említettem, az a következő konferenciára április 27-én kerül majd sor, egészen 2000, május 22-éig fog ülésezni. A bizottságunk, a SZEDE elfogadta az ajánlásokat a tanács felé. Az első tervezet januárban elkészült, január elején, és most van az első alkalom, hogy az albizottságunk részén megvitassuk az ajánlásokat. A határidő a módosítókra január 28-a dél, és ezt követően az összes árnyék jelentéstevő februárban tart egy megbeszélést, remélhetőleg el tudjuk fogadni majd az ajánlásokat az AFED szakbizottságban is február végén, és ezt követően márciusban Strasbourgban a plenárison fogunk szavazni. Az ajánlások tartalmát illetően én azt javasolom, hogy erősítsük meg a hatékony multilateralizmust és a jogállamiságon alapuló megközelítést a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására, tehát ez a non-proliferációs pillér. Itt komoly sikert értünk el. Ugyanis meglehetősen homályos volt a kép még a múlt század végén. Egyes országok nem írták alá a szerződést. Úgyhogy komoly kihívást jelent ő, e, ezen országok bevonása is. Másodszorban a tervezetemben kifejezett támogatást szorgalmazok a non proliferációval kapcsolatos fellépésben, és a 2020-as felülvizsgálati konferenciához az Unió is nagyban hozzájárult a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozására, illetve a nukleáris lefegyverkezés érdekében. A nemzetközi biztonsági környezet romlik, és ebből a szempontból a béke fenntartása, a béke biztosítása egy különösen fontos szempont. További előre lépést várunk a leszerelés területén, illetve a nukleáris fegyverek felhalmozásának megakadályozása terén, a nukleáris fegyverarzenál csökkentése terén is. Az 1980-as évek óta ez még mindig folyamatban az World's Nuclear Arsenal. Az USA és az orosz kapcsolatban a párbeszéd bizalmát kell megerősíteni. Az ENSZ-et, illetve az Egyesült Államokat és az Orosz Föderációt is fel kell szólítani egy nyilatkozatban, hogy milyen lépéseket várunk tőlük a az INF szerződésből történő visszalépésük kapcsán, és sajnálatosnak tartjuk az INF szerződés összeomlását. Nagyra értékeljük a NATO országok azon kötelezettségvállalását, hogy további hozzájárulást tesznek a szatomsoropó szerződéshez, a, megerősítik a riasztási kapacitásukat, illetve a védelmi kiadásaikat. Több módon lehet megközelíteni azt, hogy hogyan lépjünk tovább, milyen, hogy az atomsorokó szerződésben foglalt célokat meg tudjuk valósítani. Itt egy fokozatos megközelítést indítványozunk, de a politikai környezetet is lényegesen javítani kell, hogy tényleges előrelépést tudjunk tenni. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy megerősítsük az atomsorompó szerződést, elkerülendő a globális feszültség gócokat, és elérjünk egy fegyvermentes világot. A szakértőkkel, kollégákkal ma erről fogunk eszmet cserét folytatni, és várom mindenkinek a hozzászólását, illetve a módosítókat az ajánlások tervezetéhez. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Uh, je la... Köszönöm szépen. Most pedig a néppártnak adok szót, Krisz Péters az első. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ma a kollégám helyett beszélhetek. Arnaud Danzsan kért meg engem, hogy ma délelőtt helyettesítsem. Nagy megtiszteltetés ez a számomra. Ő árnyék előadó, és adott nekem hat pontot, Ezeket fogom felolvasni. Danzsan úr köszönetet mond az előadónak azért, hogy ilyen jó minőségű munkát végzett a véleménytervezet kapcsán, hiszen ez a kérdés rendkívül kényes. Második pont, Danzsan úr úgy gondolja, hogy ez a szöveg jelenlegi szakaszában igen kiegyensúlyozott és tényszerű, emlékeztet arra, hogy az MPT-nek, az szerződésnek mennyire nagy az értelme a nemzetközi kontextusban, akkor, amikor egyre inkább megkérdőjelezik a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását, a nukleáris fegyverek ellenőrzését és a leszerelést. és azt látjuk, hogy visszatérnek a nukleáris fegyverekhez a védelmi stratégiákban az országok. Harmadik pont a kollégám tollából. Az NPT megközelítése persze messze nem tökéletes, de mégiscsak érdemes azt mondani, hogy robusztus, gyakorlatias, és lehetővé teszi azt, hogy hirdessük, a regio- seg- elősegítsük a regionális és a nemzetközi stabilitást. Egyébként Ez egyetemleges jellegű és nagymértékben be is tartják. Negyedik pont. Nyilvánvalóan meg kell őrizni, meg biztosítani kell azt, hogy az aláíró felek tiszteletben tartsák a szerződés záradékait, mégpedig szigorúan tegyék ezt meg. Danzsan kollégám az ötödik pontban szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy van itt egyfajta vonakodás, ami igen aggasztó helyzetet teremt, bizonytalanságot. Továbbá a nemzetközi helyzet romlik, és a nukleáris fegyverek újra megjelennek a védelemben. Ezért Danzsan úr ragaszkodik ahhoz, hogy őrizzük meg a meglévő elterjedés meggátolási szabályok létezését és a jogalapot. Az utolsó pontja kollégámnak az, hogy ezekkel a témákkal kapcsolatban majd módosító indítványokat fog benyújtani. Köszönöm. Renew Europe következik. Ah, most pont kiment. Akkor Szetője úr kap szót a zöldek részéről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Először is köszönetet mondok az előadónak a munka minőségéért, hiszen a védelmünk szempontjából mindannyiunk számára fontos, tehát köszönöm még egyszer ezt a jó minőségű munkát. És ami bennünket illet, mi még egy sor további pontról is beszélni szeretnénk. A lényeg az, hogy a kockázatot megelőzzük ebben a geopolitikai kontextusban, hiszen a nukleáris fegyverek lassan visszatérnek, bizonytalan a helyzet, és egyre nagyobb a veszély annak, hogy fegyvereket vetnek be a konfliktusok megoldására. Az említett szerződést a hidegháború idején fogadták el, tehát fontos volt, és konkrétan szabályozta azt, hogy a civil lakosságot hogyan kell védeni. Nyilván jelenlegi időben nem annyira nyilvánvaló, hogy a civil lakosságot említsük, de a kontextus most újra megjelent, tehát a civil lakosság védelméről kell beszélnünk, és arról, hogy intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogyha a legrosszabb újra felbukkan, akkor képesek legyünk ez, ezzel felvenni a harcot. Másodszorban, ami a kiber támadásokat illeti, mindannyian látjuk ezeket, különböző terrorista csoportok részéről létezik ez a kockázat, és nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy az összes biztonsági intézkedés létezik azért, hogy megelőzzük a nukleáris fegyverek elindítását ilyen kibertámadások révén. Néhány éve léteznek az ilyen ö, kockázatok, és ezért kell megerősítenünk az intézkedéseinket. Továbbá itt azt mondjuk, hogy az Európai Unió az új MPT szerződést, támo- új atomsorompó szerződést támogatja, mely a lefegyverzés pillért támogatja az NPT-ből. Ezek azok a pontok, amelyeket módosító indítványként a zöldek nevében megemlíteném, és remélem, hogy a párbeszéd és a pozitív eszmecseré szellemében érdekesen fogjuk lebonyolítani az értekezésünket ebben a témában. Köszönöm szépen az idő nevében, Bonfriszko asszony. Merci, madame. Il trattato di non proliferazione. Nos, eh, az atomsorompó megállapodás az eh, szerintünk is kulcs eleme kell, hogy maradjon a globális eh, atomszabályoknak. Rivier kollega azt javasolja a raportőrnek, miközben megköszönni a munkáját, hogy ennek értelmében járjon el. Ez a szerződés arról szól, hogy a fegyverek ne terjedjenek el, illetve az országok tudják békés célra felhasználni az atomenergiát. De a szerződésen túlmenően az egész elrendezés van most veszélyben leginkább azért olyan álláspontok miatt, amelyeket például az Egyesült Államok válságot kiváltva kifejezett. Úgy tűnik, hogy megosztottság van az államok között, és ez aláássa a szerződést, mint olyan globális jogi eszközt, amely megbízható, és meggyengíti a nemzetközi leszerelés ügyét. Az ENSZ BT 5 állandó tagja Nagyobb konvergenciát és együttműködést kell, hogy elérjenek ebben a multipoláris együttműködésen alapuló világon, és reméljük, hogy itt az Európai Unió is meg tudja valósítani saját küldetését. Itt nyilván vannak fontos érdekek, nem vagyunk hívei a teljes általános leszerelésnek, az öt állandó tagállam mindennek előtt az atomügyekben kell, hogy megegyezzenek. A, ami az iráni e, atommegállapodást illeti, meg kell erősíteni a, e, az iráni megállapodást. 2001. szeptember 11 után egy nagy szövetség állt össze az iszlamista veszélyel szemben, amely magába foglalta az egész világot Vancouver-től Vladivostokig. A zsidó-keresztény konfuciánus világ meg kell, hogy értse, hogy a civilizált világ megmentése az ő együttműködésüktől függ, és nem pedig a rivalitásuktól. Ezért állunk hozzá pozitívan az ID frakció részéről ehhez a jelentés. Très bien, merci beaucoup. Nagyon jó, köszönöm szépen. A Rinyó részéről senki sincs most a teremben. Böszeszkó úr, ön is szót kért. Szeretne, vála- szeretne mondani, hogy elnézést szól közben az elnök. Felteszem a kérdést önnek. A mixer véleménnyel kapcsolatos ez, vagy általában szeretne beszélni? De a jelentésről szeretnék beszélni. Szokásos módon pozitívan állunk a béke garantálásával kapcsolatos megoldásokhoz. A következő áprilisi konferencia szerintem nem lesz pozitív, eredményes, és az EU-nak fel kell készülnie arra, hogy negatív eredménnyel zárul majd ez a konferencia, és egy ilyen helyzetben kell majd kifejtenünk az álláspontunkat. Itt most nukleáris fenyegetésről beszélünk, de ha nem teszünk lépéseket áprilisban, akkor nem várhatók eredmények. Én általában nem vagyok pessimista, de az Oroszország és Kína közötti együttműködésre tekintettel az USA nem lesz abban a helyzetben, hogy támogassa az elképzeléseket. Kína nem szeretne részt venni egy olyan szerződésben, ami a, ellentételezné a kínai elmúlt tíz évben tett fegyverkezési lépéseket. A az áprilisi konferenciára szerintem nekünk egy erőteljes álláspontot kell kialakítani. Én most nem merném kifejteni a gondolataimat e tekintetben, de minden esetre fel kell készülnünk ilyen szellemben az áprilisi konferenciára. Köszönöm szépen. Vladulescu asszony kap szót, aki a non-proliferációs csoport elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy öröm a számomra, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Kérem, engedjék meg, hogy gratuláljak, hiszen a jelentéstevő igen szolid jelentést fogalmazott meg, és ez nagyon időszerű. Elhangzott már, hogy a 2020-as év nagyon fontos a nukleáris nonproliferációs rendszer szempontjából a szerződés 50 éve lépett hatályba, és 25 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy végtelen időre meghosszabbítják, és az ENSZ-ben is a multilaterális tanácskozások során egyre inkább emlegetik. Mondanék én is néhány szót részünkről. Korábban is elhangzott, hogy a konferencia, melyet öt évente rendeznek meg, egyfajta állapotfelmérés, megnézi, hogy a rendszer milyen helyzetben van, az aláíró felek összeülnek és megnézik, hogy hova tartanak. A 9. felvizsgálati konferencia 2015-ben nem hozott záró dokumentumot, ez kudarc volt, és az idei következő kudarc a szerződés aláaknázásának minősülhetne. Ezért meg kell tennünk, tennünk minden tőlünk telhetőt, azért, hogy ne a pessimizmus uralkodjon el, közös támpontokat kell találnunk, közös módon kell értelmeznünk a szerződést a konferencia negyedik hetének végén. Hiszen meg vagyunk győződve arról, hogy mennyire értékes ez az alapszerződés. Mindenkit e- emlékeztetnünk kell arra, hogy sikeres volt a nukleáris fegyverek elterjedésének meggátolása, valamint a nukleáris technológiák békés célú felhasználása úgy, hogy közben a stratégiai és nem stratégiai fegyverek és ezzel összefüggő rendszerek most már csak két országra korlátozódnak. A szerződés kritikus biztonsági jelönyt jelent minden aláíró félre nézve, és szolid keret is, hogy a nukleáris energia békés célú felhasználását lehessen mm, szorgalmazni. Elnök asszony, de Más jelenlévők is említették ma, hogy továbbra is igen feszült a légkör, a hangulat. Nemzetközi szinten vannak aggályok a nonproliferációs szemponttal, vonatkozással kapcsolatban. Mi szeretnénk hozzájárulni a konferenciához, mégpedig lényegi módon. A felvizsgálati ciklus elején 2017-ben és 2018-ban a holland és a lengyel elnökségek a REFCON szakbizottságokban szakbizottságban tettek, azért, tettek lépéseket azért, hogy biztosítsák azt, hogy ez a felvizsgálati konferencia pozitív eredményt hozzon, mert a 2015-ös konferenciát jelentős visszalépésnek tekintették. Úgy gondolták, hogy ezzel ellen harcolni kell, meg kell fordítani a e, tendenciát, és 2020-ban pozitív eredményt kell elérni. Ezért egy sor regionális e, workshopot szerveztek meg, hogy a lehető legtöbb érdekelt felet bevonják, a támpont keresési folyamatba. Az Európai Unió megragadta a kezdeményezést, és tavaly 2019 áprilisában a tanács eh, fogadta a 615-ös határozatot az olyan tevékenységekre, amelyek eh, a konferenciához vezetnek el majd bennünket. A cél egy sor outreach tevékenységet megszervezni, a felvizsgálati konferencia elnöke és az elnökségi tagok egy sor tevékenységet bonyolítanak le. Hét nagy konferenciát is megszerveznek, három tematikus szemináriumot is, a szerződés három pillérére, három, négy regionális szemináriumot Afrikában, Latin Amerikában és a Karib-szigeteken, valamint Ázsiában, a csendes-óceáni térségben és a közel-keleten is. Három ilyen szemináriumot már megszerveztek, nagyon jó eredménnyel, jó hangulatban, és az összes érdekelt fél elkötezte magát különböző pontok mellett még négy konferenciát kell megszervezni, négy szemináriumot kell megszervezni, és az ezekkel kapcsolatos részletekről szívesen mondok még valamit, ha szeretnék. Az uniós tevékenységeket nézve el kell mondanom, hogy korábban nem tapasztalt tevékenységeink voltak. Az összes aláíró fél, 189 aláíró félről van itt szó, nekik fogjuk elmondani az álláspontunkat világosan egy mérföldkő dokumentumban, mérföldkőnek számító dokumentumban mindenkit kérünk is arra, hogy találjanak megoldásokat, próbáljanak megoldást keresni, próbáljuk meg együtt megoldásokat keresni. Ne engedjük meg, hogy különböző csoportosulások különböző álláspontra helyezkedjenek, oly módon, hogy esetleg gyorsabban haladnak előre, mint ahogy az szükséges lenne, mert ezzel aknázzák a jelenlegi szellemet, szellemiséget, azt, hogy megőrizzük ezt a szerződést. Az unión belüli tevékenységeket nézve a tanács majd később de még az idei évben nyilván még a felülvizsgálati konferencia előtt egy sor tanácsi következtetést fog elfogadni, igen átfogó dokumentumot, a három dokumentumra vonatkozóan nagyon konkrét javaslatokat fog megtenni arra, hogy hogyan tovább. A jövőbe tekintő anyagról lesz szó, kezdeményezésekről, megoldásokról fog beszélni, melyekre szükség van a jelenlegi nehéz környezetben, nehéz hangulatban. És akkor most szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Ott követő úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék mindenkinek jó, minden jót kívánni. Eh, ahogy ön is mondta, kicsit bemutatom akkor magam, illetve az EU eh, atomsorompó konzorciumáról beszélnék pár szót. Eh, a Stratégiai Kutatóintézet eh, részéről én vagyok a felelőse annak, hogy éves konzultatív találkozókat tartsunk a konzorcium keretében. A következőre remélhetőleg június végén, július elején kerül sor. Ez egy egyedi alkalom minden eh, eh, atomsorompó ügyekben érdekelt eh, európai szereplő számára, hogy megújítsák a gondolataikat. Én azt remélem, hogy önök közül is néhányan legalább ott lesznek és szeretnénk eh, a parlament részéről is eh, inputot kapni az elkövetkezendő években. Ami a mai témát illeti, először is a kontextusról és a háttérről beszélnék. Ahogy önök is tudják, az atomsorompó rendszert eh, nyomás alá helyezték az utóbbi időben. Az új felülvizsgálati ciklusban mindenképpen 2010-ben az akkori felülvizsgálóti konferencián diplomáciai siker született, és talán emlékeznek rá, hogy ez kötődött az Obama kormány létrejöttével, amelynek nagyon ambiciózus atomsorompó megállapodása van. A 2015-ös felülvizsgálati konferencia volt inkább a norma, annak küszködése, 2010 az inkább kivétel volt. 2005 óta nem volt nagyon jellemző az, hogy végső konszenzusos dokumentumot sikerül elfogadni. Ezek az eredmények vajon sikernek számítanak-e a felülvizsgálati konferencián, hiszen a konszenzus az általában azt jelenti, hogy a lehető legkisebb dologban állapodnak meg, amelyben mindenki egyetért. Éppen ezért valójában a felülvizsgálati eljárásnak a mozdulatlanságát tehetetlenségét mutatják az ilyen események, miközben az NPT-nek mindenképpen túl kell élnie akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy kihatással legyen a biztonsági helyzetre. Ráadásul a dinamika gyakran a konfliktusokban jelentkezik, és itt kell elgondolkozni azon, hogy mi az, amit sikernek tekintünk az ilyen többoldalú területeken most van az 50. évfordulója az atomsorompó megállapodás életbelépésének, és érdemes kihangsúlyozni azt, hogy a felülvizsgálat során a konszenzus az nem az eljárás normális menete, nem a szokásos üzletvitel, ha úgy tetszik. Miért is került nyomás alá ez a felülvizsgálati eljárás? Maga az egész rendszer komoly nyomás alá került, legalább hat tényező miatt. Először is a fegyver megszerzési hajlandósága egyes nemzetközi szereplőknek, államoknak növekedett, hiszen az atomfegyvert gyakran a hatalom eszközének látják ezek a rendszerek, és biztonsági garanciának. Irán, Észak-Korea mindenképpen, Szíria talán ide tartozik, emellett a már atomfegyverrel rendelkező országok meg akarják újítani atomarzenájukat. Ez az igyekezet legalább tíz évre megy vissza, hanem húszra. A harmadik tényező az az, hogy a nagy államok nem különösen lelkesek a multilateralizmus intézménye eh, iránt. Látjuk, hogy az 1990-es években eh, is eh, felfüggesztésre kerültek egyes megállapodások, például a CTBT ideiglenesen. Ráadásul az összekötése az atomsorompó ügynek, illetve a leszerelésnek ahogy az a kettes, hármas, négyes cikkében szerepel a szerződésnek, és a hatos cikk közti összefüggés, kapcsolódás úgy tűnik, hogy megszűnt a, annak dinamikája, hogy a tagállamok a végrehajtását a szerződésnek egyre jobbá tegyék, úgy tűnik, hogy megszűnt. Ráadásul lerom, lerobbantak az orosz-amerikai kétoldalú kapcsolatok ezen a területen, olyan vezetői vannak az országoknak, amely, akiknek viselkedése felelőtlennek tűnik. A hatodik tényező pedig, és szerintem ez is fontos, Kína növelni akarja a hagyományos és nem hagyományos katonai erejét, e, és egyre nagyobb a különbség Kína hivatalos retorikája e, és a valóság között, illetve a tényleges stratégiai arzenálja között. Ebben a kontextusban nem meglepő, hogy legalább az évtized eleje óta az EU nehéz helyzetben találja magát. Az EU leképezi szinte a nemzetközi viszonyokat, hiszen vannak benne atomhatalmak, közepesebb, közepes méretű országok, amelyek nem rendelkeznek atomfegyverrel, kisebb országok. Ezen körülmények között el kell ismerni, hogy az EU az NPT keretek között nem tehet többet, mint amit a történelme során eddig tett. Legyünk reálisak. Az EU konszenzuson keresztül működik, 28 tagállam között konszenzus találni most nehezebb, mint 2003-ban volt. Egész egyszerűen azért, mert több tagállam lett. Ráadásul az EU-nak nincs annyi befolyása, hogy komolyan befolyásolhassa az Egyesült Államokat, vagy Oroszországot. Az INF összeomlása ennek példája. Az EU mindent megtett annak érdekében, hogy meggyőzze Oroszországot, hogy tartsák be a szerződést, és az Egyesült Államokat pedig arról próbálták meggyőzni, hogy ne lépjenek ki az INF szerződésből. Valójában ebben a kísérletben az EU diplomáciája kollektíven megbukott. ebben a kényes történelmi környezetben sokan úgy látják, hogy az EU szerepe az lehet, hogy a riválisok között híd szerepet töltsön be. Ez lenne a közös nevező, azonban ez egy nem különösebben jó ötlet azt terjeszteni, azt terjeszteni, hogy az EU nem globális tényező, az európaiság ezen a területen az, hogy konstruktívan agresszívak legyünk. A 2003-as stratégiára visszatérve, amikor is volt egy elfordulás a többoldalúságtól 20 évvel ezelőtt, az európai vezetők kitalálták azt a fogalmat, hogy hatékony multilateralizmus ez akkor is és most is azt jelenti, hogy a multilaterális megoldásokat támogatjuk akkor, hogyha a biztonságban valódi eredményeket érünk el velük terepen. A szerződést a fegyverek elterjedése ássa alá, illetve a leszerelés elmaradása. Az EU meg kell, hogy erősítse ezt a szerződést, illetve a tízes cikk re is figyelemmel kell lenni, amely a szerződésből való kilépést teszi lehetővé, és amely egy gyengesége ennek a szerződésnek. A két létező leszerelési nagy megállapodás előrevitele az EU szempontjából, és mindjárt befe is, be is fejezem, különösen fontosnak tűnik a, az EU elgondolkodhat azon, hogy nem kellene jobban koncentrálni emberi és anyagi erőforrásokat a stratégiának azokra a pontjaira, amelyek kritikusabbak. Egyelőre ezt nyitva hagyom ezt a kérdést, és azzal érvelnék, hogy hasznos lenne az EU állami szereplők számára tudni, hogy az EU mennyire harcosan áll ki az atomserompó megállapodás mellett. Legyünk konkrétabbak a közös nyilatkozatainkban, eh, és eh, vegyük számba 2015 óta elért eredményeket, mert azért voltak eh, azok is. Az NPT három pillére nyugszik továbbra is, ezt mindenki tudja. Tulajdonképpen ez egy formula. A harmadik pillér a békés felhasználás, a négyes cikk, nagyon konstruktív eh, módon tud hozzájárulni a szerződés eh, előviteléhez, előreviteléhez. Eh, gyakran azt mondjuk, hogy a 2015-ös felülvizsgálat az egy nagy kudarc volt, de ez nem igaz erre a pillérre. Az EU a legmegfelelőbb, hogy előmozdítsa ezt a békés felhasználatot beleértve a biztonsági vonatkozását is e, az NPT-nek, e, ugyanis ez a szerepe van független attól, hogy egy ország szereti-e vagy nem szereti-e az atomenergiát. Hm. ki kell használni ezeket az erőforrásokat, amelyekkel az EU rendelkezik ezen a területen, és kommunikálni az eredményeinket. Lehet, hogy e, a fegyverek elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos politika nem megfelelő jelenleg, és nem tud elérni olyan kollektív fellépéseket, amelyek eh, szerintem szükségesek lennének. Köszönöm. És akkor most, eh, nem tudom, van-e kér, kér valaki szót? Szátori úr, tessék. Köszönöm eh, ezt a két beszédet. Ami az áprilisi konferenciát illeti, van-e közös álláspontja a tagállamoknak eh, az Európai Unió az áprilisi konferencián meg tud-e jelenni egy hangon, hogyha igen, ahogy remélem, akkor arról megtudhatnánk-e néhány részletet erről a közös álláspontról. Köszönöm. Más nem kér szót, akkor megadom a szót Köszönöm szépen. Ez valóban egy nehéz kérdés, hogy most részletesen ki tudnám fejteni. A válasz igen, bízunk benne, hogy sikerül eredményt elérni egy egyértelmű, átfogó és részletes közös álláspontot, a korábbi alkalmakkal nem tudtunk közös álláspontot kialakítani. A tanács elfogadott következtetéseket, határozatokat 2005-ben, 10-ben és 15-ben, tehát megvan a hagyománya a közös álláspontnak, amikor New Yorkba megyünk majd a felülvizsgálati konferenciára. Egyelőre a felkészületek folynak, megkezdtük a munkát a tanácson belül, egy sor átfogó ajánlás van napirenden. Ami a harmadik pillért, vagy a három pillért illeti, és a nukleáris energia békés felhasználásával kapcsolatos pillér meglehetősen széles körű, és a tagállamok hozzájárultak, hogy a közös állásponton belül mindent figyelembe vesznek, amit az EU, az illetékes főigazgatások végeznek, és az elmúlt évek során több millió eurót fordítottunk a nukleáris energia békés felhasználására, tehát a békés célú alkalmazásra. Szeretnénk a konferencia figyelmét felhívni, megragadni a nem túl népszerű terminológia tekintetében, ami a szakértők igen jól ismernek a e, nukleáris energia békés célú felhasználása tekintetében. Úgyhogy reméljük, hogy a konferencia elején már erre tudjuk ráirányítani a figyelmet. Nagyon ambiciózus projektünk van, egyértelmű ajánlásokat kívánunk megfogalmazni a leszerelés és a non-proliferáció tekintetében szeretnénk ezt a rendszert a non proliferációs pillért megerősíteni, valamint előrelépni a leszerelési pillér kapcsán is. Talán nem annyira gyorsan, mint ahogy sokan ezt látni szeretnék. Az NPT összes aláírója gyorsabban szeretné a végső célokat elérni. Minden esetre konkrét lépéseket fogunk javasolni, különösen a nukleáris kockázat csökkentés terén. Köszönöm szépen. Ott követőr úr szeretne mondani valamit? Én úgy érzem, hogy nem hozzám intézett kérdéshez. Mr. Mixer, maybe you. Mixer úr. Nem kérdésem lenne, inkább szeretném megköszönni a szakértők hozzászólását. Ez az ajánlásokkal kapcsolatos munka révén szeretnénk hozzájárulni a tanács közös álláspontjának kialakításához. A tények ismertek, a fegyverek ellenőrzése nyilván szélesebb kört érint, mint pusztán az NPT számos egyéb fontos szerződés és mechanizmus létezik még, amelyek így például az INF kimúltak, a szakértők is említették, hogy a különböző szerződések, a CTBT és a konop egyezmények sem úgy haladnak, ahogy az kívánatos lenne. De minden esetre ez is kihatással lesz a, az atomsoropó szerződés jövőjére. A, az EU és a NATO tagállamok sem kedvezően tekintik ezt a folyamatot. és a globális, a nemzetközi közösség is egy békés és fegyvermentes jövőt szeretne látni. Ugyanakkor viszont számos szerződés ellenmondásban van az NPT céljaival. Úgyhogy vannak eltérések, nézeteltérések, Egy hét múlva minden esetre ki alakítunk egy álláspontot, szeretnénk azonban elkerülni egy téves diszparitást, különös tekintettel az NPT-t eddig alá nem író országok tekintetében. Az EU és a NATO tagállamai között van némi átfedés. A közös álláspont az, hogy nukleáris fegyvermentes világot szeretnénk, és a szövetség azonban nukleáris marad, mindaddig, amíg vannak nukleáris fegyverek a világon. Tehát ez egy eléggé bonyolult helyzet, de minden esetre ez nem kérdőjelezi meg az NPT értékét, hiszen ez az egyik mérföldköve, vagy, vagy sarkköve a non-proliferációnak és a nukleáris fegyverek leszerelésének. Köszönöm szépen, köszönöm a szakértőknek, hogy beszéltek a helyzetről. Mikse úrnak is köszönöm, hogy megosztotta velünk a jelentés tervezete. Emlékeztetek, a módosító indítványok benyújtásának határideje jövő 28-a dél. Köszönöm. Kedves kollégák, azt javasolnám, hogy folytassuk. Köszönöm azoknak, akik a magánbeszélgetéseiket a termen kívül szeretnék lezárni, és akkor próbáljunk meg dolgozni. Üdvözlöm Graziano altábornagy urat, aki az Európai Unió Katonai Bizottságának az elnöke. Oldában nagy úr a 9. jogalkotási időszakban a mi albizottságunkban először jelenik meg, ezért ennek nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk, és oda, külön odafigyelünk arra, amit mond. A cél az, hogy biztosítsuk a különböző kezdeményezések koherenciáját. A saját kezdeményezésű vélemény az együttműködési struktúrákról szól, ezt most dolgozzuk ki, és itt figyelembe vesszük azt, amit az Európai Unió Katonai Bizottsága mond a végső felhasználóról. A Katonai Bizottság az Európai Unió külső cselekményeinek koherenciáját biztosítja. Mi támogatjuk önöket, és azt kell elmondanunk, hogy a javaslataikban figyelme veszik az Európai Unió állampolgárainak a véleményét. A lakosság 70%-a foglalkozik jelenleg a biztonságvédelem kérdéseivel. És akkor most kérem szépen, hogy a Katonai Bizottság elnökeként mondja el nekünk a részletesen, hogy milyen következtetéseik vannak. Köszönöm szépen, köszönöm. Elnök asszony, Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! jó reggelt kívánok! Először is köszönöm, hogy itt lehetek önökkel a mai napon. Nagy megtiszteltetés a számomra, és én jelnek tekintem azt, hogy ennyire fontos szerepet tulajdonítanak a biztonságnak és a védelemnek. Önök közül sokan tudják, hogy az Európai Unió Katonai Bizottsága, amelynek én vagyok az elnöke, és amelynek én vagyok a szóvivője is, 28, illetve 27 uniós tagállam fővédelmi vezetőjéből áll. Rendszeresen találkozunk, és folyamatosan tanácsot nyújtunk katonai kérdésekben a politikai hatóságoknak, azért, hogy a katonai kapacitások felvégfelhasználóinak a hangját hallassuk, és azért, hogy biztosítsuk, hogy ez a vélemény, ez a hang az Európai Uniós intézmények végső döntéshozatali folyamatában is megjelenjen. Az összes műveleti parancsnok véleményét figyelembe vesszük, egyeztetek velük, én vagyok a katonai tanácsadója az Európai Unió főképviselőjének is, minden biztonsági és védelmi kérdésben. In particular because of this role és mivel ez a szerepem, figyelmesen néznem kell, hogy mi történik a környezetünkben, és javaslatokat is tennem kell. A különböző védelmi kezdeményezésekre vonatkozóan elmondom, hogy a jelenlegi biztonsági környezetben mire van szükség. Az új év nem jól kezdődött, sajnos, a Líbiában és az Irakban történtek nem jelentettek számunkra meglepetést, hiszen a tünetek már korábban mutatkoztak, már jó néhány éve léteznek. Tehát, mondottam, ez nem volt meglepő, viszont ezek magnitudója és az, hogy a középtávú hatásai melyek lesznek, még nem ismertek teljesen. Regionálisan de mindent összevetve az egész nemzetközi közösségre nézve is megvan a hatása. Veszélyes pilangó hatás alakult ki, ezt mi így nevezzük, nincs annyira messze Európától, és dominó hatása is lehet, hiszen egy válság további válságokat von maga után. Új veszélyekről is beszélünk. A me- meglépvek mellett vannak újak is, főleg délről származnak ezek, Libiától Száhelig terjedő régióból. Ezért a figyelmünket át kell irányítani azokra a régiókra, meg közvetlen veszélyt jelentenek. Az instabilitás háromszögének nevezem én ezt a helyzetet. Ez a háromszög abból áll, hogy terjed a nemzetközi terrorizmus különböző formáiban, és a külföldi harcosok révén is. Egyre erősebbek a migrációs hullámok, és a régióban a bukott államok és a kormányok hiánya nagyobb bizonytalanságot eredményez. A Líbia egy összekapcsoló tényező az ALI régióval. Borel úr is megemlítette, hogy erre külön oda kell figyelni. Figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, meg kell néznünk, hogy vannak még olyan állami szereplők is, akik a régióban szerepet keresnek maguknak. Így vannak különböző beavatkozások. Ott van például Oroszország, Törökország, Kína. Ők a stratégiáikban megpróbálnak ö, olyan hiátusokat felszámolni, amelyeket mások hagytak maguk után el kell kerülnünk, hogy egy olyan pontra érjünk, ahonnan már nincs visszaút. A kérdés, hogy ki kezdeményezzen. Az nyilvánvaló, hogy ö, egyetlen egy állam sem ö, tud egyedül minden ilyen kihívással megküzdeni. Így ezek a válságok a nemzetközi közösség vállára helyezik a terhet. És ránk. Európai Unióként ránk. Egy proaktív, nem csak reaktív, hanem proaktív megközelítésre lesz szükség. Sürgősen tennünk kell valamit. Az uniók ezt hangosan, világosan el is ismerik. De az Európai Uniónak a globális szereplői szerepét is meg kell határoznia egy erősebb unióban. Tehát határozottan kell fellépnünk azért, hogy elkerüljük azt, hogy egy biztonsági vákum alakuljon ki, mert akkor mi leszünk az egyetlen fellépő. Az Európai Unió számára ez egy el nem halasztandó lehetőség. Az Unió egy egyedi eszköztára rendelkezik, politikai, gazdasági, katonai eszközök vannak ebben, ez egy uniós integrált megközelítés, és ezáltal nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy reagáljunk. Globális, biztonsági szereplőként autonóm módon tudunk beavatkozni a globális stratégia szellemében. Ezek a válságok a szomszédos országaink, a szomszédjainkra is hatással vannak, érintik őket de a válság nem oldható meg csak egy eszközzel, hanem az eszköztárban az összes eszköz egymással való kiegyensúlyozásával. A közelmúltbeli történelem megtanította nekünk azt, hogy ha diplomáciai megoldást keresünk, akkor egy biztonsági keretet is meg kell használnunk, határoznunk, hogy a katonai eszközök is biztosítsák a párbeszédet. A mai válságokra nincsenek katonai megoldások, az biztos, de az is igaz, hogy az esetek többségében egyetlen egy megoldás sem tárható fel, csak úgy, ha legalább fontolra vesszük bizonyos katonai eszközök használatát is. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül harcolni fogunk, csak azt, hogy legyen valami, amire támaszkodhatunk eszközként, ami kiegészít más politikákat, azért, hogy monitorozhassuk egy válság alakulását az eszkalációtól a normalitás visszatéréséig. Két nap ezelőtt elhangzott már, hogy nem lehet pusztán tűzszünetet hirdetni, és aztán tovább lépni, élni. Nem, a végrehajtás szakaszát meg kell figyelni. Tulajdonképpen az Európai Unió jelenleg fontolgatja, és ezt támogatom, hogy a Sofia műveletet újra operatívvá teszi, még több eszközzel. Ez kritikus a fegyverembargó betartása szempontjából. A Sofia művelettel az Európai Unió egy határozott üzenetet fogalmaz meg, és ezzel eloszlatja azokat az aggályokat, amelyet, amelyeket mások hangoztatnak. Viszont ha most tenni akarunk, vagy készen akarunk állni arra, hogy a jövőben tegyünk valamit, alapvető előfeltétel, hogy meglegyen a missziókhoz szükséges kapacitás és a hajlandóság. Ami a kapacitást és a hajlandóságot illeti az Unió, le kell, hogy küzdje azokat az ideológiai akályokat, amelyek léteznek és javítania kell az együttműködésen, például NATO-val és másokkal a közös célok elérésére. De annak érdékem, érdekében, hogy hiteles biztonsági szereplő legyünk, és felvegyük a harcot másokkal, szükségünk lesz a megfelelő eszközökre és kapacitásokra. Ilyen kontextusban el kell mondanom, hogy az Európai Unió hihetetlen módon előrelépett az elmúlt négy-öt évben, hiszen egy sor biztonsági és védelmi kezdeményezést indított el. Az Európai Unió politikai ambícióit katonai nyelvre is lefordítottuk, a PESCO Card, EDIT és az EDF a megfelelő eszközök. Sikertörténetről beszélünk, a katonai tervezési eszköz esetében is, amely monitorozza a különböző missziókat. Viszont ezek a kezdeményezések nagyon nagy mértékű elköteleződést igényelnek a tagállamoktól, ahhoz, hogy az egész hiteles legyen. Mindez azonban ö, nagy érdeklődést keltett az európai védelmi körökben az EDF-nél, az EDF-nél el kell mondanom, hogy a mechanizmus a kutatás fejlesztés célját is szolgálja, hogy vonzóbb legyen az együttműködés. A világos cél az, hogy hozzájáruljon az európai védelmi együttműködéshez, úgy, hogy közben elkerüljük az előfeszítés megkettőzését. Nem szabad elfelejteni, hogy az EDF az Európai Védelmi Ipar alapját eh, jelenti, mert a know-how az európai kapacitásoknál maradhat, ez a hosszú táv szempontjából létfontosságú. Továbbá az EDF igen értékes, hatékony tényező a stratégiai, a stratégiai terület együttműködésében, amihez mostanáig az európai kezdeményezések nem nyúltak hozzá létfontosságú emlékezni arra, hogy az EDF vívmányai a NATO-ban is nagyon hasznosak lesznek, hiszen ami az Európai Unió szempontjából fontos kapacitásként, az a NATO számára is az lesz. Az EDF mérföldkő az Európai Unió számára az egyik legjobb beruházás a védelem területén. Így meg vagyok győződve arról, hogy nem lenne jó az, ha az EDF-re előirányzott eszközök egy részét elvennénk, főleg ilyen történelmi időkben. A legutóbbi ülésünkön az összes védelmi parancsnok egyetértett ezzel. Koherenciát kell a meglévő tevékenységben megőriznünk, és kézzelfogható eredményeket kell elérnünk, mielőtt más új eszközöket vezetnénk be. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy a katonasság a védelmi kezdeményezésekben kettős szerepű. Egyrészt szükséges szakértelmel rendelkezik, ami kritikus az Európai Unió és a tagállamok döntéshozatal szempontjából. Másodszorban elsődleges felhasználója a védelmi eszközöknek. Gondolhatják, hogy mindkét szerepe egy további felelősségi terhet hárít ránk, de ez egy olyan felelősség, amelyet örömmel vállalunk, hiszen amilyen a szakértelem ezen a téren. Így az unió katonai komponense és a különböző elkötelezési szintek megjelennek ebben a folyamatban. A katonai bizottság a PESCO-ban és a Kánban részt vesz, az EDF-nél viszont még nem ez a helyzet. Tulajdonképpen a katonai bizottság szerepét kell itt is megkeresnünk, egyfajta katonai tanácsadói szerepe lehetne az EDF-nél. Oda kell figyelnünk, mi mindig odafigyelünk a fejleményekre, és készen állunk arra, hogy a döntéshozóknak segítséget nyújtsunk. Itt komoly elvárások vannak, és ismerjük, hogy a különböző katonai missziónk milyen hatással vannak a szomszédokra. Folyamatosan láthatóvá kell tenni az európai katonai erőt. A közös védelmi politikához megfelelő egyensúlyra van szükség az erőfeszítések, a felelősségek között, hogy megvédjük az, a védelmi uniót. És egy hangon kell megnyilvánulnunk. Ezen kívül a rendelkezésünkre álló képességekkel hozzá kell járulni a folyamatos missziók munkájához, meg kell erősíteni ezeket, és elő kell segíteni, hogy a mentorálási tevékenységüket kibontakoztassuk, a kiképzési tevékenységet a Sahelben, a terepen kell megerősíteni őket, ugyanakkor az is fontos, hogy a befolyásuk érzékelhető legyen a nemzetközi közösség körében is. A stratégiai versenytársakhoz képest hatékonyabbá kell tenni a missziókat, és ezáltal mobilizálhatjuk a tagállamokat, hogy hozzájáruljanak ezen missziókhoz, ezzel felszámolva a jelenlegi erőforrás hiányokat személyi értelemben is. A NATO-val és más nemzetközi partnerekkel természetesen együtt kell működnünk. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy ezeket a témaköröket kifejthettem. Remélem, hogy ezzel némi betekintést sikerült adnom a tevékenységünkbe, illetve a dolgok jelenlegi állásába. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai szakértőknek minden szinten időben kell reagálniuk, és egy közös cél érdekét, célt kell szolgálniuk. A terepen dolgozók rendkívül értékes erőforrás jelentenek számunkra. Még egyszer köszönöm, tisztelt elnök asszony, és tisztelt képviselők, várom a kérdéseiket. Merci beaucoup, général. Euh, je vais... Euh, köszönöm, tábornok úr, és akkor most euh, megadom a szót Sven Mixernek, a szocialisták koordinátorának. Thank, you, thank you very much, uh, Köszönöm, tábornok úr, ezt a nagyon átfogó összefoglalót. Lenne néhány kérdésem. Strasbourgban a múlt héten megszavaztuk uh, a CFTP éves jelentést, a CSTP éves jelentést, és az egyik um, kérés abban az EU stratégia autonómiájára vonatkozott. Ugyanakkor uh, ennek a fogalomnak a tartalma akár a plenárison, akár itt vitatkozzunk róla, nem tűnik konszenzuálisnak, eh, hogy mit nevezünk eh, az EU stratégiai autonómiájának, mi legyen ennek korláta, korlátja, mi tartozik ide, és érdemes eh, lenne ezt a stratégiai részt a stratégiai autonómiában korlátozottan értelmezni, mondják sokan, és nem feltétlenül jelenteni azt, hogy teljesen autonóm módon tudnánk eljárni az amerikaiak nélkül akkor, amikor katonai műveleteket hajtunk végre. A második kérdésem az az, hogy különböző műveletek amelyeket az EU végrehajt, jelentősen hozzájárultak egy sor válsághoz. Itt beszéltük azt, hogy vannak tanácsadó, illetve kiképző küldetések Irakban, illetve Afrikában. Az egyik előadó azt mondta, hogy amikor ilyen jellegű műveleteket indítunk a jövőben, akkor érdemes lenne olyan megoldást választani, amikor az EU adja a tanácsadó vagy kiképző szerveket, de a, az őket védő fegyveres erő az adhok tagállamokból állna adhok módon összeálló tagállamokból állna össze. Ez lenne a legegyszerűbb módja, mondta tegnap a szakértő. Ön eh, mit gondol erről? Úgy gondolja-e, hogy az EU-nak ambiciózusabbnak kell lennie akkor, amikor válság eh, megoldásokat próbál, válságokat próbál megoldani Afrikában vagy máshol? Merci. Köszönöm. Lesz még néhány kérdés, tábornok úr, és majd utána kap szót Chris Peters az EPP részéről. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy kicsit késve jöttem vissza. Egy másik bizottságban volt egy szavazás. Nagyon örülök annak, hogy a kollégám megint rákérdezett arra, hogy mit is jelent a stratégiai autonómia, és utalta a múlt heti jelentésünkre. Remélem, tábornok úr azóta elolvasta a vonatkozó részeit ennek a jelentésnek a stratégiai autonómiáról, mert azt gondolom, hogy az már is mutatja, hogy mit gondolunk arról a, erről a dologról. Ugye itt a 20-as pontra és az azt követő pontokra gondolok elsősorban. E, a második kérdésem az e, a következő. E, az Európai Védelmi Alap rendkívül fontos, mégis mi a kapcsolat az alap, illetve az önök feladatai között, mert én úgy gondolom, hogy nincs közvetlen kapcsolat tehát önök nem tudnak projekteket felvetni, a tanácson keresztül kell eh, lépniük, és nem tudnak eh, közvetlenül az IDF-hez e eh, fordulni, az IDF-hez e fordulni. Valóban így van-e? Baszeszkú úr következik. Köszönöm. Altábornal Jór, ön említett többek között egy kockázatot, és ebben a tekintetben teljes mértékben egyetől érteni ez a migrációs hullámok kérdése. Nyilvánvaló az, hogy ha úgy járunk el, mint a jövőben, hogy csak egy beavatkozásunk lesz a földközi tengeren, a földközi tengeren mentjük ki az embereket, akkor maga jelenség továbbra is megmarad, hiszen a problémát nem a gyökereinél ragadjuk meg. Nyilván ez nem egy könnyű feladat, ez egy bonyolult feladat, viszont én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ellenőrzés alá kerüljön a migráció, itt három dologra lesz szükség, a politikai együttműködésnek nagyon jónak kell lennie a katonák és a civilek között. Különböző visszafogadási egyezményekre van szükség a legnagyobb olyan országokból, ahonnan a, migrá- a migránsok szármadnak, származnak. És ilyen értelemben a katonasság beavatkozására mindenképpen szükség lesz mert ők segíthetnek bennünket abban, hogy felderítsük a csempész hálózatokat, hiszen azok a szegény emberek, akik végül belefullanak a tengerbe, azok nagyon sok pénzt fizetnek ilyen csempész hálózatoknak ahhoz, hogy eljussanak az ígéret földjére. Ez nem lenne ez csak úgy lehetséges, hogy nagyon erőteljes csempész hálózatok léteznek. Ezeket a csempész hálózatokat megtűrik azok az ország, amelyeknek az országoknak a területén ezek a hálózatok működnek. Annak érdekében, hogy csökkenjen a legális migránsok száma, mindenképpen feltétel, hogy ezeket a csempész hálózatokat felszámoljuk. Ez lenne a kötelező lépés. ha már a tengeren tartózkodnak a migránsok, akkor az egyetlen megoldás a kimentés. Nagyon sok nemzetközi szabályunk van, ezek a nemzetközi szabályok előírják, hogy a nehéz helyzetben lévő embereket kimentsük, hogy rajtuk segítsünk. Itt az általam megemlített három pont, a visszafogadás, a csempészhálózatok felszámolása, valamint az emberek tengerből ö, való kimentése a fontos, és a lényeg a visszafogadás, az embereket vissza kell küldeni hazájukba. Fel kell készülnünk egy ellenőrizhetetlen invázióra, a különböző fejlemények miatt ez elkerülhetetlen lesz. A különböző tanulmányok is ezt mutatják, az éghajlatváltozás például ezt fogja eredményezni. Ha csak arra szorítkozunk, hogy az embereket kimentjük a tengerből, nem fogjuk megoldani a problémát. Mindenképpen egy rendszeres eljárásra van szükség, amely a diplomáciával kezdődik, azaz meg kell kötni a visszafogadási egyezményeket, fel kell számolni, fel kell göngyölni a csempész hálózatokat, együttműködve azokkal az országokkal, melyeknek a területén ezek működnek. Végül a harmadik az emberek kimentése és visszaküldése oda, ahová haza kell őket küldeni. Köszönöm szépen. Merci, Madame Bonfrisco. Köszönöm, Bonfrisco asszony. Merci, Madame la Présidente. Buongiorno. Köszönöm elnök szony, jó napot kívánok tábornok úr, és köszönöm, hogy eh, eljött ide, és eh, most eh, beszámolt a bizottság előtt. Már előre elnézést kérek öntől is, illetve az elnöktől, hogy nem lehettem itt végig, de majd elolvasom az ön jelent, önök jelentését. Itt ön beszélt a stratégiai partnerségről, E, amely alapvetően arról szól, hogy a biztonsághoz hozzá tudjunk járulni azokon a területeken, amelyek minket érintenek, nagy a geopolitikai rendetlenség, és a mi ellenőrző, monitorozó tevékenységünk, illetve támogató, kiképző tevékenységünk, ideértve a katonait is, sőt, főleg a katonait, e, ez lehetne egy nagy lehetőség számunkra. Én Baszeszkó úr el, által elmondottakat nagyjából osztom, és én is úgy gondolom, hogy a Szófia megmutatta a korlátait. Alapvetően ez egy kudarcos művelet volt, ugyanakkor, hogyha jövőben a határok védelmére akarunk koncentrálni, illetve a földközi tenger biztonságára, a polgárok biztonságára, arról beszélni kell, és egy hasznos eszközre van szükség. Konkrétan az bizottság szerepe szerintünk az lenne, hogy az EDF-re jobban odafigyeljünk, amely egyébként egy olyan eszköz rossz csillagzat alatt született, e, és e, már ott a finn elnökség alatt megfogalmazódtak az eszköz költségvetésének csökkentésére vonatkozó javaslatok a jelenlegi történelmi e, kontextusban. Biztos vagyok abban, hogy jelenleg a, a, a parlament, e, illetve a parlament elnöke e, inkább arra törekszik majd, hogy ezt az alapot megerősítse. A hatékony működése szerintem az önök tudását kihasználva kell hogy megvalósuljon. Az önök tanácsadására van szükség, illetve nagy szerepvállalására az alap vonatkozásában, hogy elkerüljük a megkettőzőséget, és összeütközzenek álláspontok, ahelyett, hogy egységes álláspontok alakulnának ki. Itt gondolok a kutatás fejlesztésére is. Mit tehet az ön bizottsága ebben az ügyben? Merci, et pour ECR, Madame Aguilar. Köszönöm szépen, Aguilar asszony, tessék. Señora Presidente, yo tengo una pregunta para el general. Köszönöm, van egy kérdésem. Magnifica. Köszönöm, van egy kérdésem a tábornok úrnak, és köszönöm a, az előadását. Szeretném megkérdezni, hogy milyen további együttműködési lehetőségek vannak az EU és a NATO között, mi ennek a jövője, mi lehet ennek a jövője. A kollégák előttem beszéltek az illegális migrációról, illetve a földközi tengeri problémákról. Spanyolország az egyik elszenvedője ennek, ahogy ön is tudja. Nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy az összes migránst fogadjuk, aki az országunkba partra száll Látjuk, hogy ez napi félelem forrása Spanyolországban, az utcáinkon, félnek attól az emberek, hogy ezek az illegális bevándorlók, akik azért érkeznek, hogy jobb életet alakítsanak ki magukról, de vannak olyanok is köztük, akik nem a jobb élet reményében jönnek, hanem mondjuk terroristaként érkeznek, elvegyülve a többiek között a többségük természetesen jobb életreményében jön, de még így is mindenképpen ellenőrzéseket kell kialakítani, hogy, hogy elkerüljük a rosszabb emberek érkezését. Spanyolország egyszerűen nem elég gazdag ahhoz, hogy fogadja, befogadja egész Afrikát. Köszönjük az önök tevékenységét, illetve az itt tett megjegyzéseit. Euh, Köszönöm, tábornok úr. Mi, mielőtt megadnám a szót önnek. Ön említette azt is, hogy azt szeretné, hogyha az Európai Unió kiküldetési mandátumai, felhatalmazásai kiterjednének. Szomáliáról volt szó, hogy ott lehetne jav, javítani eh, azon a felhatalmazáson, ami jelenleg csak kiképzésre vonatkozik. Nem tudom, a tagállamok jelenleg hogy reagálnak erre a felvetésre. Tegnap eh, délelőtt egy hosszú ülést tartottunk a Szaheli térségről, és az ott eh, résztvevő kollégák mind látták, hogy elég sürgős lenne többet tenni és jobban tenni azt, amit teszünk. Nem tudom, hogy ezt osztják-e a tagállamok, illetve ön beszélt arról a tervről, a kezdeményezésről, hogy legyen egy európai béke eszköz. Mi a véleménye erről, és hogy jelenleg a tagállamok hogyan állnak hozzá. Ugye ez egy olyan projekt, ami már 2018 óta tervezünk. Köszönöm, tábornok úr. Great questions, of course kiváló kérdések, nagyon fontosak voltak. Részletesebben ezekben el lehetne merülni. Én a politikai dimenziókat nem ismerem nagyon nagy mértékben. Ami a, az autonomitás, a stratégiai autonomitást illeti, ennek globális vetületei vannak katonai értelemben ez talán egyszerűbb, mint más összefüggésben. Ez egy hiteles pillér. Nincs globális stratégia, nincs lehetőség arra, hogy globálisan biztonságot garantáljunk. természetesen az ambíció szintje eltérő az egyes tagállamok között, de ez nem azt jelenti, hogy a stratégiai autonómiát valaki más biztosítja majd. Itt arról van szó, hogy mi nekünk kell megtenni valamit, ha más nem akar cselekedni, és megvalósítsuk az elhatározott missziókat. nem lehetünk százszerzalékig autonómok minden katonai műveletben, a NATO-val együtt kell működnünk, hiszen Európára is kiterjedt biztonsági védelmi tevékenysége, tehát közös védelmet kell végrehajtanunk a NATO-val közösen. Egyébként a diplomácia és a politikai dimenzió sem érvényesülhet. Ha a missziókról, vagy bármilyen más tevékenységről beszélünk, vagy a tengereken fegyverembargó alkalmazásáról, akkor ennek a feltételeit meg kell teremtenünk térben és kapacitásban. Tehát olyan eszközökre van szükség, amelyek megfelelnek az ambíciónk szintjének és kapacitásainknak. El kell kerülnünk a duplikációkat a költségvetésben, a katonai kiadások terén is. Az EU-s ezirányú költségvetés a második legnagyobb világon ha kiképző missziókról beszélünk, vagy független missziókról, akkor ezeket biztosítani kell, mert egyébként elvesztjük szava hihetőségünket. A stratégiai autonómia és a globális stratégia végül is azt jelenti, hogy 27 ország a legalább a legfőbb kérdésekben egységes. És némileg lemondanak a függetlenségükről a védelem és a biztonság érdekében. de természetesen eltérő módon képesek az egyes tagállamok ezen irányú feladataikat ellátni. Ha nem szervezünk missziókat, akkor elveszítünk egy sor lehetőséget. 2000 2011-ben már nyilvánvaló volt, hogy a stratégiai autonómia mennyire fontos. Egy művelet, tehát ha javasolunk, akkor lehet, hogy más hasonló tevékenységekről le kell mondani. A líbiai helyzet megoldásában katonai eszközökkel vagy embargóval fellépni hiú ábrán lenne, mert nem rendelkezünk elő kapacitással. Nem rendelkezünk hadsereggel, van egy egységes erő, és minden helyzetben külön-külön kell meg eldönteni, hogy hogyan lépünk. Egy jobb hadsereget kellene építeni Európa számára az adott helyzettől függően? Adott esetben az Európai Unió komoly erőket adhat a NATO-nak, például Libanon esetében. Europe and the mission become credible because European countries participate in it. Or when you decide to deploy. Ha úgy döntünk, hogy ö, ö, fegyvereket telepítünk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy Európa egy autonóm térséggel rendelkezik, adott geopolitikai helyzetben. A Líbia esetében lehet, hogy a NATO-ra hosszabb ideig nem számíthatunk. És itt főleg a kollektív védelemre kell összpontosítanunk az Európai Uniónak van felelőssége, és fontos érteke is. Afrika és eleget kell tennie a kötelezettségeinek ott. Viszont az Európai Unió szempontjából az a, nagyon fontos most, hogy legyenek eszközeink, hiszen a megközelítés integrált, tehát fontos gazdasági, diplomáciai eszközökre van szükség, és ezt katonai eszközökkel kell megtámogatnunk. Említettem, hogy nincs mit, katonai, egységes katonai megoldás. 40 éve dolgozom az a téren, és látom, hogy nincs katonai megoldás a helyszínen. A katonai kapacitást azért vetjük be, hogy az egyéb erőfeszítéseket támogassa. De ha nincs meg a kontextus, akkor már kodarcot vallottunk. Mali, Közép-Afrika és Szomália nagyon fontos régiók, és szoros kapcsolatok fűzik Libiához, illetve az egész világhoz. Ez, említettem az előbb a pillangó hatást, az, ami Száhelben történik, az kihatása van Libiára, és ez fordítva is igaz, például a migráció, a terrorizmus szempontjából, a kalifátus elleni küzdelem miatt ott van közel-kelet, Mágreb, közép-Afrika. A missziók ezekben a régiókban a fő misszió célját, az EBVP misszió célját szolgálja. A kapacitás katonai terminológiában azt jelenti, hogy felkészülünk, és felállítjuk a különböző védelmi eszközöket. De hát ugye ez egy nagyobb üzlet, hiszen a szükség van a képzésre, eszközökre, a monitorozásra és támogatásra, ami az UTM-et illeti. Mindenképpen robusztusabbá kell tenni. A tréning mint terminológia nem elegendő, mert nem csak tréningről van szó, hanem kapacitás építésről. Monitoroznunk kell a helyzetet, szükség van arra, hogy teljes értékű támogatást nyújtsunk nekik. A három misszió esetében nincs kapacitás problémája az uniónak, sokkal erősebbé is tehetnénk ezeket jelenleg az európai haderők nem nincsenek bevetve külföldön. Bármit is hallunk, nem igazán kerültek bevetésre. Tíz évvel ezelőtt azért sokkal nagyobb bevetések voltak, viszont most sokkal többet tudnánk bevetni azonnal. A missziók valószínűleg nem túl hitelesek a tagállamok szemében, mert kicsik, nincs túl nagy befolyásuk Úgyhogy ha az ambíciót nagyobbá tehetnénk, és nem csak tréninget nyújtatnánk, hanem mentoring, tanácsadási, egyéb kísérő tevékenységeket is biztosítanánk, és védelnénk a, magukat, a katonákat is, hiszen erre is szükség van, mert nagyon veszélyes helyeken tartózkodnak, szükség lesz rájuk, még akkor is, ha csak tréningre mentek oda. Ha most Szomáliát nézzük, Szomáliában a tanfolyam helyszínére Mogadisunk kellett átmenni. Ha valami történik, akkor gyors reagálású erőkre van szükség. Nyilván ezeket ki kell képezni. Nagyon rossz az, hogy az Európai Unió ezt nem képes megérteni regionális megközelítésben kell a további erőket bevetni. Ezért mondtam azt, hogy robusztusabb kell, hogy legyen. Nyilván védelemre is szükség van. A védelmet pedig a misszió biztosítja a helyszínen. Ha teljes védelmet egy ország biztosítja is, attól még lehet, hogy csak misszióról van szó, még akkor is a, teljesen mindegy, hogy ö, Franciaország, Németország vagy valaki más ennek a vezetője. Mali esetében például öt missziónk van. Van egy ENSZ misszió is, ott van a francia, ott van az UTM, az 5G Sahel. Itt ezek között a missziók között koordinálni is kell. És mi vagyunk az egyetlenek, akik tréning, eh, tréninget biztosítanak az 5G szájállal is nyújthatnánk ezeket, de ez csak gondolat, mert nekik nincsenek meg erre az eszközeik, tehát ők nem tudnak ilyen tevékenységeket biztosítani. Elnök úr mondta az előbb, hogy a kudarc hozzánk jön, el fognak jönni hozzánk ez a száheli régió vagy Líbia egyedül nem tudja megoldani a problémáját. Afrika szarva például ugyanilyen helyzetben van. Tehát ezért nekünk kell felelősségteljesen eljárnunk. Oh, okay, we can put the European Peel Facility in this, just because it's important. Van még egy fontos téma. Az IPF egy nagyon fontos kezdeményezés és ez egy új finanszírozási mód, könnyebb, egyszerűbb, az Európai Védelmi Alap berendezések, eszközök vásárlására ad lehetőséget. Támogatást nyújthatunk partnerországoknak, például Grúziának, és a tagállamoknak eszközöket tudunk biztosítani. E, volt olyan, hogyha egy ország ugye korábban részt vesz e, egy e, misszióban, akkor mindent fizet. Az ENSZ szokta fizetni a katonákat, itt most arról van szó, hogy egy pénzügyi eszközt adunk, amely lehetővé teszi azt, hogy Eh, az általunk kiképzett eh, máliaknak eh, adunk eszközöket, illetve üzemanyagot, mert hiába képezzük ki őket, ha nincsen eszközük, amivel azt felhasználhassák. Szerbia, Grúzia esetében is ilyen támogatásra kerülhet sor. Ami az EDF-et illeti, ez egy mérföldkő. Ugye most 10 milliárd eurós nagyságrendről van szó. Development, eh, eh, procurement. Fegyverekre, eh, eszközökre lehet költeni. Az Egyesült Államok egy tankot használ, mi nálunk Európában hét tank van rendszeresítve, és nincsen méretgazdaságosság. Effect, and we are wasting és mi pedig eh, befektetjük az e- erőforrásokat, és aztán nem tudjuk ellátni azokat alkatrészekkel. Hatékonyabb eszköz eh, születik. A katonai bizottságban felmerül az, hogy nagyon sok eszköz van, a hatékonyság azonban eh, alacsony, mert nagyon eltérnek a rendszerek más a más a megközelítése a fejlesztésnek az egyes tagállamokban. Inkább olyan dolgokra kellene gondolni, hogy részeket tesznek be egy nagy fegyverrendszerbe, nem pedig az egész takrend, eszközrendszert akarják kialakítani. Európa ebbe vehet részt a közbeszerzések irányításával. szóval il Uh, that describe European Union political and military terms. The final a projekt utolsó eleme az, hogy uh, vannak uh, hiányosságok a katonai kapacitásban, ezekre kell koncentrálni az EDF-en keresztül is. Én a katonai oldalért vagyok felelős, ami azt jelenti, hogy katonai tanácsot adunk a politikusoknak, hogy hol, hova érdemes, hova kellene eh, befektetni, beruházni, és aztán a politikai döntés eh, fog születni eh, ebben a témában is. De az én szerepem az a politikai döntés előtt van. Az EDF-nél is igaz ez. Az EDF az úgy működik, hogy mi jelezzük a hiányosságokat, és mi a katonai véleményünk arról, hogy mire van szükségünk. Mert különben az ipar irányítana csak. Én úgy gondolom, hogy ezt visszafogottan kell csinálni. And represented our chief of defense to interact more directly with the commission and hatékonyabb együttműködésre van szükség a bizottsággal és az EDF-el. Is uh, the advice that has to be and agreed uh, by, of course, uh, the, the member state and the, uh, and the chart. Migration is, of course, I want... A migráció kérdésében el kell mondanom, hogy politikai szinten nem kezelem a migrációt. Technikai szinten a migráció egy válságnak a következménye. A gyökereknél kell kezelni a problémát. A migránsok azok eh, alapvetően a válság áldozatai, annak az áldozatai, hogy destabilizálódik egy ország, hogy van terrorizmus, háború, klímaváltozás, szegénység, Eh, túlnövekedése a népességnek, mindezek befolyásolják az általános helyzetet. Nem tudjuk ezeket egyesével kezelni, nem elég ugyanis, az összeset kell. Eh, terrorizmus, migráció, destabilizálás, eh, az Európai Uniónak részt kell vennie az általános probléma megoldásában ezért is vagyunk a Sahelben, egy erősebb misszióval. Miért vesztettük el a lehetőséget Libiában? Ugye 2011-ben kezdődött a válság, most 2020 van, 9 év, ez alatt a 9 év alatt Európának meg kellett volna találni ezt az egységes hangot, amivel ott megszólalhat, most elkezdjük újra, nincs nincs még késő, soha nem késő, soha nem késő legyőzni ezeket a problémákat, ugyanakkor a morális bátorságra van szükség. A Sofia egy ilyen fellépés volt. A Sofia az egyetlen olyan misszió, amely összeköti, összekötést ad Európa és a déli mediterrán térség között, a földközi tenger középső részén. Ehm, Sofia egy erős mandátummal rendelkezik, létezik. Ebben nincs benne az, hogy össze kell gyűjteni a migránsokat, arról szól, hogy a bűnözői hálózatokat kell felhasználni, illetve kikényszeríteni a fegyverembargót, és kiképezni a líbiai haditengerészetet és őrséget. De európaiak vagyunk, a hajóink és a parancsnokaink mindig is meg fogják menteni az embereket, eh, még háborúban is, eh, hogyha eh, hogyha blokádot kellene e, csinálni, ami ugye egy háborús cselekmény, nem ez a mostani feladatunk, akkor is életet e, mentenénk. E, az egyetlen dolog a, az az embargó, annak betartása. Én katonaként azt mondom, hogy a gyors, megfelelő fellépés illetve az, hogy újra szereplővé váljunk, az sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyi migránst tudunk összeszedni. Sokan várnak Líbiába arra, hogy induljanak, hogyha nem javul a helyzete. A fegyverembargóra kell koncentrálni. E, furcsa lenne, ha az Európai Unió nem tudna megállapodni. So I am a very strong supporter. Tehát én a Szofiának nagy támogatója vagyok. Én úgy gondolom, hogy egy jó gondolat volt. E, a kiinduló pontok azok nem katonai célpontok. Sajnálatos lenne, hogyha 27 állam kis számú migráns problémáját nem tudja, nem tudná megoldani. A biztonság megteremtése, a tűzszünet megszervezése és egyéb műveletek, például a tűzszünet monitorozása lehet a következő lépés. Európa, NATO, szeretnénk jobban együttműködni. Benne is van globális stratégiánk elveiben. Nem csak azért, mert ehm, a 27 abból 22 NATO tag, és együtt akarunk eh, működni. Eh, az operatív együttműködés korlátozott, Van olyan, hogy egy ország vétózza meg a megállapodást, ha meg kell oldani problémákat, például a keleti földközi tenger medencében. And after that we have to find other technical És meg kell vizsgálni a különböző technikai lehetőségeket, a kiképzés, közös megszervezése például ilyen a stratégiai autonómia kötelező, a Berlin Plus lehetőséget ad, hogy a NATO parancsnoki struktúráját használjuk, tehát a NATO parancsnoksága látja el a védelmet. De egyelőre nincs megállapodás a missziók tekintetében, said something. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az igen teljes, igen világos választ. Bizhat, számíthat a szakbizottságunk támogatására, hiszen az önök agályai a mi agályaink is. Köszönöm. Kedves kollégák, most nézzük az utolsó napirendi pontunkat. Jeremy Grandot üdvözlöm, a NATO főtitkár helyettesét, valamint a German Marshall Fund Párizs irodájának a vezetőjét. A NATO 70. évfordulóját fogjuk ünnepelni. A nemzetközi légkör feszültnek minősíthető, a NATO viszont az európai kontinens biztonságát szolgálmazza, biztosítja, biztosította a fennállása óta. A 2001. szeptember 11-i támadások után a Washingtoni szerződés 11-ét is mozgosították. December 4-én a NATO állam és kormányfői úgy döntöttek, hogy elismerik az őr fontosságát a védelem területén, és emellett arról is döntöttek, hogy a NATO jövőjéről kezdenek elgondolkodni, hiszen a NATO stratégiai szerepének fontossága továbbra is felmenül, főleg a jelenlegi nemzetközi kontextusban, amikor az unilateralizmus újra felbukkan, a nagyhatalmak és a különböző felfejlődő hatalmak között sem nagy az egyetértés, és nehéz még a szövetség szót is használni. A londoni találkozó A költségvetési kérdésekben mondták ki, hogy tiszteletben kell tartani egymást, és hogy stratégiai orientációra is szükség van. A szövetség egyik alapelve a koherencia, a következetesség. Az ötödik cikk a szövetségesek közötti szolidaritásról tesz említést. A gondolkodási folyamat, amely most kezdődött, illetve ahhoz, hogy elinduljon, figyelni kell arra, hogy az összhangba hozni, illetve az egymással szövegben lenni terminológia között különbség van senkit sem lehet a döntés késztény elé állítani, főleg azért, mert itt nagyon komoly biztonsági következményei lesznek a döntésnek. Törökország a, miatt különböző eltérő vélemények alakultak ki, és Trump elnök szeretné ha a közel keleten is tevékenykedne a NATO. Nem tudjuk, hogy ez az elvárás hogyan alakul, illetve hogy az amerikai csapatokat kivonják-e majd. Meg kell erősíteni az európai védelmi kapacitásokat, az Európai Uniónak NATO-val együtt kell működnie. A londoni konferencián pedig ezt az együttműködést a jelenlévők üdvözölték is. A bizottság a különböző védelmi kockázatok fogalmeghatározásában részt vesz, és igyekszik az együttműködést konszolidálni párbeszéd révén, szoros párbeszéd révén a NATO-val. Mielőtt megadnám a szót Alexander de Hope 11 percre, és utána a NATO főtitkár helyettesének, megnyitjuk a vitát. Tessék. Köszönöm Natali Lazónak, és köszönöm, hogy mindenki itt van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek a NATO-ról egy olyan időszakban, amikor ez az előbb említett okokból különösen fontossá válik a NATO, e, és innentől kezdve angolul fogom folytatni, mert angolul készítettem a beszédet, bár mindenki két-három nyelvet beszél itt, gondolom úgy, hogy ez nem lesz probléma. Ahogy Natalie Loazó mondta, e, én a German Marshall Fundnak vagyok a e, kutatója, és alapvetően itt európai transatlanti megközelítést tudunk alkalmazni, olyan kérdésekhez, amelyek um, érdeklik, érintik az amerikaiakat is, és az, a, az európaiakat is. Steve Waltz uh, cikkére utalnék, amit 1997-ben uh, publikált a Survival nevű újságban uh, miért maradnak fenn vagy omlanak össze a szövetségek volt a cikk címe, és érdemes visszatérni erre a cikkre, illetve az ott megjelenő érvelésre. Ha össze akarnám foglalni, akkor azt mondta, hogy a NATO egy olyan csoport, amelynek két pillére van, az érdekek közössége, illetve az értékek közössége, és ezek összefüggnek. Amikor az egyik eh, eh, pillér megroppan, akkor azzal egyidejűleg a másik is veszélybe kerül. Szeretném az önök figyelmét most eh, négy kérdésre fordítani amit meg kell értenünk, hogyha a NATO jövőjéről komolyan akarunk beszélni. Az egyik a veszélyek változó volta, a har- második a, a hiteles volt a szervezetnek, a harmadik a politikai vezetés, illetve a belpolitika hatása arra, hogy milyen módon köteleződünk el a szövetség mellett, a negyedik pedig az, hogy Európa hogyan tud hatékonyabb biztonsági szereplővé válni. Nézzük azt, hogy mit gondolunk a veszélyekről. Ez alapvetően a szolidaritáshoz kapcsolódik. Az elmúlt években ugye ez egy problémás dolog volt. A délkeleti oldala a NATO-nak. Én nem szeretem ezt a kifejezést, elég, eléggé mesterségesek ezek a, ezek a földrajzi elkülönülések, különös tekintettel Oroszország szerepére, amely két oldalán a NATO-nak is szerepet játszik, tehát szerintem nem hasznosak ezek a földrajzi elkülönítések, de a nagy kérdés, ami felmerül, az az, hogy egy 21. századi egy 20. századi szövetség hogyan reagál a 21. századi kihívásokra. És ez még csak, még csak a közepén vagyunk. Mit jelent az, hogy, hogy szövetségesek vagyunk, mi, miben áll a szövetség, mi volt a, kérdezte az elnök. Ez egy átalakuló koncepció, a, ugyanis egy szövetség az reagál a megjelenő vagy eltűnő veszélyekre, és hogyha a három stratégiai koncepciót vesszük, ami legutoljára volt 91, 99 vagy 2010, ugye ez, e, e, ez az afgán háború volt, a koszovói háború, illetve a hidegháború vége visszafelé fölfejtve. Mindig válság hívta ezeket elő alulról jövő kezdeményezésként, és alapvetően az amerikai prioritásokra reagált. Amikor egy olyan elnök van, hogy America First azt mondja, illetve a nato Európai Szövetségnek hívja, akkor ez az America First, ez megjelenik nagyon erőteljesen. A, gyakorlatilag az a kérdés merül fel, hogy hogyan játszhat a NATO globálisabb szerepet belefolyva a kínai kérdésbe és egyéb kérdésekbe is a terrorizmus elleni harcba, és ez nagyon is megfelel az amerikai globális érdekeknek. Egy dologot mindenképpen akartam hangsúlyozni. Szeptember 11 után a, mi is és az amerikai szövetségeseink is stratégiai bénultságban leledzenek. Ugye van ez a globális terrorellenes háború, és még mindig ebben a keretben működünk, globális terrorizmus elleni háború. Az EU parlamentben két nappal ezelőtt járt a NATO főtitkár, és az ottani beszédet arról szólt, hogy a legfontosabb dolog a terrorizmus elleni fellépés, eh, a második Oroszország, a harmadik pedig technológia Kína, ezek a nagy kihívások. Tehát még mindig ebben a keretben mozgunk, és ez megakadályoz bennünket abban, hogy egy tágabb kitekintéssel éljünk a stratégiai környezetre, és aztán rájövünk egyszer csak, hogy Oroszország, bocsánat, Kína gyorsabban erősödik, és hogy Oroszország nem csak eh, keleten kavar, hanem a déli eh, szomszédságunkban is eh, megjelent, és ott is egy geopolitikai, geostratégiai kihívást támaszt. Érdemes lenne egy lépést visszalépni, egyet visszalépni, és ezeket a globális trendeket eh, átvenni, hiszen ezek gyorsuló ütemben mozognak, és így eh, lehetne elkészíteni, elvégezni ezt a stratégiai felülvizsgálatot, ami egyébként folyamatban van. Ez lenne az első eh, fontos tétel, amit meg akartam fogalmazni. A másik dolog az a NATO átalakulása, illetve prioritásai. Nagyon sokat beszéltek eh, a Trump-NATO-mi eh, elképzelésének megjelenése után arról, hogy miről is van szó. Eh, ugye arról van szó, hogy a NATO a stabilitást jelenítse meg. Én úgy érzem, hogy az amerikaiak szövetségesei között nagyon kicsi étvágy van arra, hogy a NATO kiterjessze a tevékenységét a közel-keletre. A főtitkár is prevencióról és nem intervencióról beszél, inkább egy korlátozásról van szó, tehát a terrorista, illetve menekült hullámokat feltartóztatni, és Eközben a NATO katonai fegyver, katonai szövetség maradt, tehát az első eszköz az egy katonai eszköz. Miközben a katonai eszköz nem felel meg azoknak a kihívásoknak, amelyek jelentkeznek mondjuk egy állam összeomlása miatt, vagy akár a terrorizmusra, hiszen oda hibrid eszközök kellenek, és itt lehetne együttműködést, jobb együttműködést kialakítani a NATO és az EU között. Az amerikai gondolkodásban azonban, és ezt látjuk éppen most, hogy a NATO átgondolja, hogy hol vállaljon egyáltalán katonai szerepet Afrikában, közel-keleten, és ebben a gondolkodásban jött be az, hogy a NATO, ahonnan Amerika kivonul, oda ő beléphetne. Erről szól a NATO mi, vagy NATO közel-kelet kérdéskör. A Sahel szintén egy érdekes példa, mert a Pentagon január végéig kell, hogy megtervezze a részleges kivonulást. Ez főleg Franciaországra foghatni a Sahelben, de úgy általában az európai biztonságra is ami engem meglepett, hogy egyszer, amikor a Kédorszában ültem, a szakpolitikai tervező csoportban 2011-ben, amikor a libiai akciót tervezték, az amerikaiak azt mondták, hogy ez egy NATO kérdés, legyen ez a NATO dolga, Ehm, mert úgy beszéltek róla, mintha az Egyesült Államok nem lenne a NATO tagja, hanem az egy európai szervezet lenne, és most Szíria, Líbia, Irak kapcsán úgy érzem, hogy ők azt akarják, hogy a NATO a szerepét erősítse meg, és alapvetően a terheket át akarják hárítani, nem annyira megosztani akarják, hanem átterelni, áthárítani. Ehm, azt gondolom, hogy erről kell majd beszélni az amerikai szövetségesünkkel. Ami a bizalmat és a hitelességet illeti, ott van egy növekvő diszkonekt a katonai és a politikai pillérek között. Az észak-szíriai kurd, török behatolás nagyon erősen felvillantotta ezt, nem volt konzultáció előzetesen Franciaországban már 2013-ban felvetették, akkor, amikor Obama megfogalmazta, hogy meddig mehet el Assad, és aztán ezt ignorálta, és most a Trumpal is megkérdőjeleződik az, hogy, hogy az alapelv, ez a kölcsönös bizalom, ez, ez még működik-e? Megkérdőjeleződik a, a bizalom, és ez egy rendkívül problémás dolog. Nem először merül fel ez a kérdés. Suezi válságnál is felmerült a norvég, olasz, kanadai külügyminisztérium akkor is a politikai konzultációkat szerette volna előmutatni, vagy a, előmozdítani, vagy a 67-es jelentés is arról beszélt, hogy a politikai és katonai pillérek jobban kell, hogy reagáljanak egymásnak. Ezt meg kell erősíteni. Ehhez, és szerintem ezt nem tettük meg, azt kell elvégezni, hogy a NATO legújabb katonai műveleteit elemezzük. Tehát egy elemzést végezni milyen eredményeket értünk el, milyen eredménye lett 2001. Eh, szeptember 11 óta NATO fellépéseinek, mi, mi lett esetleg, mi, mi volt problémás, és hogyan lehet javítani. 15-20 évvel ezelőtt ugye a liberális intervenció három elfből indult ki, az Egyesült Államok garantálta a virág rendjét, Európa, Amerika mellett állt, és nincs, nem volt nagy ellenfele a nyugati dominanciának. Hogyha ezt átgondoljuk és rávetítjük a mai állapotra, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon megváltozott. Az Egyesült Államok visszavonul a globális felelősségvállalástól. Európa megosztott, nézzük csak Líbiát, vagy más kérdéseket, ott a megosztottság. És a harmadik, autoriter hatalmak válnak intervencionistává, valószínűleg felbátorítva a mi megosztottságunktól. Itt tehát gondolni kéne erre a politikai kohézióra, illetve annak hiányára is, és dolgozni ezen, mert ez a hitelességünket ássa alá, és a bizalmat is megrendíti a szövetségen belül a harmadik, a leadership. Itt megint csak az Egyesült Államokról kell beszélni. Amerika vezető szerepe a nato belül továbbra is teljesen nyilvánvaló eh, a globális NATO felvetés, amely gyakorlatilag amerikai globális érdekeket eh, szolgálna. Visszajutottunk ide. Eh, ez a saját sikerünk eredménye, hasznosnak mutatkoztunk, növeltük a költségvetést, és a NATO látja a hasznát NATO-nak. Ez egyszerre jó dolog és rossz dolog, mert továbbra is Trump irányítja a NATO-ról folyó diskurzust. Nem hiszek abban, hogy az Egyesült Államok visszavonul a NATO-tól, ellenkezőleg én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak szüksége lesz a NATO-ra, továbbra is befektet majd a NATO-ban, és egyre többet követel majd az európai szövetségeseitől, egész egyszerűen azért, mert a globális versenyben Kínával a NATO egy stratégiai puffer. Különös tekintettel arra, hogy az európai védelmi piacon az amerikai hegemónia megmaradjon. Tehát itt egy nagy új atlanti alkú látszik kialakulni. Amerika beleegyezik abba, hogy továbbra is megbízható szövetséges lesz, noha a katonai hozzájárulását folyamatosan csökkenti, ezért cserébe a NATO európai tagjait arra fogja kérni az amerikai kormány, hogy ne adjanak el fejlett technológiát Kínának, és ne adjanak el olyan eszközöket termékeket, amelyeknek lehetséges a katonai felhasználása is. 2020 után, ugye az idei év arról szól, hogy Amerikában választások lesznek, én eh, nem látok nagy lehetőséget változásra amerikai részről. Lehet, hogy e, diplomatikusabb lesz a hang, nem, de az, hogy a kétszázalék mellett kiállnak, nagyobb terhet akarnak Európára hábori, hárítani, e, Kínára figyelnek oda, e, és hogy Európa legyen eszköz ebben a globális versenyben Amerika és Kína között, ez, ez a hozzáállás meg fog maradni. Én eh, francia vagyok, és Franciaországban dolgozom. A francia álláspont eh, a strukturális, mélyebb trendekre is odafigyel, eh, és itt merülnek fel olyan kérdések, hogy mi, mi legyen Európával, mi legyen a, a transatlanti kapcsolattal, e, ezek, a, ezek az átalakító nagy trendek, amelyek átírják az amerikai e, védelmi és külpolitikai hozzáállást, erre hogyan lehet reagálni, és akkor itt elkezdődik a szokásos vita az amerikai stratégiai autonómiáról. Tudom, hogy ezzel már lehet, hogy nem akarnak többet foglalkozni, hiszen a NATO főtitkárral is beszélték, de hadd legyek provokatív valójában ez már részben össze is jött, hiszen stratégiailag lépünk fel sok módon, eh, diplomáciailag Iránban eh, nem fogadjuk el az amerikai döntéseket, még akkor is, hogyha közelíteni kellett az amerikai állásponthoz a klímaváltozás területén sem fogadjuk az, követjük az amerikai vezető szerepet, e, tengerbiztonsági, e, a hormozi, szor, hormozi szorosban szintén Európa önállóan lép fel. Van egy csomó olyan kérdés, <clears throat> ahol Európa diplomáciailag, operatív módon autonómabbnak képzeli el magát, elkülönülve egy kicsit Amerikától. Én azt gondolom, hogy ez egy egészséges hozzáállás, ami szerintem megoszt bennünket, európaiakat, és a German Marshall Fund összegyűjti az európaiakat és az amerikaiakat, és megpróbáljuk megérteni, hogy Amerika hova tart, mi lesz a jövője a transatlanti biztonsági kapcsolatnak, de még mindig nem ugyanúgy elemezzük a jövőt, a transatlanti kapcsolatot illetően. Ezért is van továbbra is ez a vita a stratégiai autonómiáról. A e, Közép-Európa, a balti államok e, a stratégiai autonómiát gyengítésnek látják. Franciaország opportunista e, álláspontot foglal el, azt mondja, hogy ettől leszünk jobb partnerei az Egyesült Államoknak. Németország és Nagy-Britannia köztes álláspontot képvisel. E, kicsit függetlenebbnek kell látnunk magunkat. E, a brit külügy e, védelmi miniszter megnyilvánulása engem meglepett, amikor azt mondta, hogy a britek a jövőbeni konfliktusokat függetlenebbül kell, hogy kezeljék az amerikaiaktól, és mégis előnyben részesítik a NATO keretet. És végezetül úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy a stratégiai védelmi vitára koncentrálnánk arra, hogy eh, az Egyesült Államok most kivonul-e, vagy megmarad európai szövetségesnek, el kell gondolkoznunk az európai biztonsági érdekekről. Az egyik része ennek az, hogy meghatározzuk, hogy hogyan akarunk eh, releváns szereplő maradni a Kína-amerikai viszonyrendszer mellett. Én úgy gondolom, hogy Európa jövője, mint biztonsági tényező, illetve a transatlanti kapcsolat ereje nagy mértékben függ attól, hogy Európa az alábbi három dologban hogyan tud majd lépni. Együtt az Egyesült Államokkal Eh, antiterrorizmus vagy terrorizmus ellenes fellépés területén, ott Kínával is együtt lehet lépni, eh, működni, eh, vagy Amerika nélkül, fellépés, ez a, egyes helyeken ezt már most is csináljuk, és a harmadik más hatalmakkal együtt. Én azt gondolom, hogy a világot olyannak kell látni, amilyen. Egy új geopolitikai korszak kezdődik, ahol a transatlanti kapcsolat nem lehet elégséges, nem mindig erősséges, elégséges arra, hogy fellépjünk egyes válságokban. Jobban együtt kell működik, szélesebb körben, akár komplikált partnerekkel is, Oroszországgal, Törökországgal és másokkal. Én nem vagyok tehát pessimista a transatlanti kapcsolatokkal kapcsolatban. E, továbbra is e, folytatódni fog ez a együttműködés. E, át kell gondolni azt, hogy mi az a terület, melyik azok a területek, ahol más partnerekkel tudunk együttműködni. Köszönöm. Nagyon érdekes volt, de kicsit hosszú. És szeretném, hogyha kollégák is hozzászólhatnának. Köszönöm, elnök asszony. Euh, mivel második megszólaló vagyok, ezért egy kicsit egyszerűbb helyzetben vagyok, hiszen Alexandra sokat beszélt már egyes dolgár, dolgokról. Főnököm a főtitkár, ráadásul itt járt két nappal ezelőtt, tehát Eh, kevesebb mondani valón van, hiszen ő elmondta önöknek azt, hogy eh, mit gondol a dolgokról, és beszélt a transatlanti kapcsolatokról, az amerikai szerepvállalásról Európában, az EU-NATO kapcsolatokról, és eh, a terrorizmus elleni fellépésben való együttműködésről, az orosz kihívásról, valamint az új technológiákról is tehát én rövidebben fogok tudni beszélni, bár néhány dologra nyilván vissza fogok térni. Örülök, hogy itt lehetek, és a NATO álláspontját ismertethetem védelmi biztonsági kérdésekben. A NATO ebben komoly szereplő, ehhez nem fér kétség. Franciául fogom mondani, de néha esetleg angolul is. Egy dolgot azt rámutatnék már itt az elején, talán az egy olyan dolog, amiről Alexandra nem beszélt, legalábbis részletesen nem, de szerintem mégis fontos, az Atlanti Szövetség átalakulása az elmúlt öt évben a krími válság után nagyon átalakította a NATO-t 70, 70-es évfordulónkat ünnepeltük nem régiben Londonban, és folyamatos az igazodása az Atlanti kapcsolatok, az Atlanti Szövetségnek az eseményekhez, hidegháború, balkáni események, terrortámadás az Egyesült Államok ellen beszéltünk erről a, ezekről a fejleményekről, ma azonban egy olyan helyzetben vagyunk, amely lehet, hogy nem a legveszélyesebb, de a legelőreláthatatlanabb. Egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol a keleti oldalán a szövetségnek egy olyan Oroszország van, amely egyre határozottabban jeleníti meg stratégiai agendáját, és egyfajta instabilitás jelentkezett a déli eh, határaink mentén is, aztán ott vannak a hibrid és kiberfenyegetések is, amelyek mindehhez eh, hozzáadódnak, eh, valamint a technológiai átalakulás gyorsasága és Kína erősödése nem csak azért érdekes, mert Ázsiában erősödik, hanem egyre inkább közelebb is kifejti a a hatását, a hatalmát eh, az euróatlanti térségben is. Tehát ez egy nagy átmenet volt, amely megjelent eh, egy eh, sor dologban. Beszélünk például a fenyegetésekről, és ahhoz, hogy hogyan, arról, hogy hogyan lehet a védelmünket ezekhez hozzáigazítani, ami itt különösen fontos, az az, hogy a, köz, a kollektív védelmet megerősítsük. Ehm, ez valójában központi, kevésbé központi szerepet játszik most már. Ehm, ez több dologban jelentkezik. Egyrészt a parancsnoki struktúra módosításában most először a hidegháború óta E, megerősítettük a parancsnoki struktúrát, emellett nőtt az erőink reakciókészsége, a gyors bevetésű erőkre gondolok, illetve telepítettünk keleti határ mellé erőket balti országokba és Lengyelországok, Lengyelországba is, amely a krími válság után következett be, Krímfélsziget válsága után. E, új hibrid és kiberfenyegetések vannak, e, e, illetve az űrben is fenyegetések jelentkezhetnek műveleti térnek nyilvánították decemberben On, a également, et, et là, euh, je pense que c'est important. Eh, aztán ott vannak a számok. A szövetségesek jelentősen nőtték a védelmi kiadá, növelték a védelmi kiadásaikat. Eh, Kanada is és Európa is. A hidegháború óta erre se került sor. Növekedett eh, összességében a főtitkár 130 milliárd dollárról beszélt, lehet, hogy euróra át kellene e, számítani ezt, és akkor a 117 milliárd lenne. 2016 e, óta ennyivel növelték a kiadásaikat Kanada és az Európai Szövetségesek, ami, ami jelentős, és ráadásul a növekedése éves szinte, éves szintje az e, megfelel egy sorország eh, katonai költségvetésének eh, növelték a kiadásokat a nagy európai országok, Kanada eh, és Kanada. Emellett tervek vannak további 360 milliárdos költségvetési növekedésre, katonai kiadási növekedésre az évtized végéig, ami ugye egy nagy eltérés az előző két évtizedhez képest. Switch to English. És ha megenged. Additional... Akkor most még néhány pontot szeretnék említeni, átváltok angolra. Először is az Egyesült Államok kötelezettségvállást tett Európa felé, és ez növekedett az elmúlt években. A politikai vitákat is figyelembe kell vennünk a tehermegosztás tekintetében, de valójában az USA több csapatot és több műveletet hajt végre Európában, mint néhány évvel korábban. A Defender 2020 eh, az egyik legnagyobb eh, ilyen művelet eh, idén Európában. Londonban de, december elején szerintem nagyon jó volt a tanácskozás, ezek a pontok szerepeltek napirenden, de a szövetségesek nek jobban kéne közelíteniük egymáshoz, mint ahogy az elnök asszony, illetve Alexandra is utalt erre. Még három kérdést szeretnék röviden említeni. A tehermegosztás, a két százalékos cél, ami észszerűnek tűnik, a hidegháború során az átlag a 3 ot is meghallatta. Másodszorban meg kell vizsgálnunk hogy, vizsgálnunk, hogy mik a legnagyobb fenyegetések, kik a legnagyobb ellenfelek. De egy kicsikét félrevezető ez, hogyha csak keletre vagy délre összpontosítunk. Oroszország nagyon aktív délen például. A terrorizmus természetesen pedig nem ismer határokat. Ezt több alkalommal láthattuk hogyan erősítjük a kohéziót a szövetségesek között. Az kigazítás még nem ért véget, és folyik a munka, ez végül is az alapvető cél, egyfajta újragondolási, reflexiós folyamat. Az elkövetkezendő hónapokban ez még folytatódni fog és azt vizsgáljuk, hogy hogyan erősíthetjük alapvető szerepünket. Még néhány dolgot hangsúlyoznék. Mindez nem vákumban történik, és a partnereinkkel szorosan együtt működünk, az EU tagállamok nyilván a legszorosabb kapcsolatunk, de Svédország is illetve az ensz e az OECD-vel, az Afrikai Unióval is együttműködünk, persze az Európai Unióval is. A 27-ből 21 NATO tagország. A főtitkár kedden is elmondta, hogy az EU és a NATO ugyanannak az éremnek két oldala. és a NATO-EU közötti együttműködés eredményeként a főtitkár és Tusk úr között egy közös nyilatkozat született. Itt az együttműködés nem mindig zökenőmentes, Én három éve töltöm be ezt a pozíciót, és azóta óriási előrelépést láttam az együttműködésben, és gyakorlatilag heti szinten működünk együtt az EU-s kollégákkal, akár a külügyi szolgálatban, vagy a katonai bizottságban, vagy az EU bizottságban. A harmadik országokkal való kapcsolat természetesen szintén fontos, hogyan működünk együtt a műveletekben, és milyen goodwill, milyen jó szándék nyilvánul meg legmagasabb szinten. Úgyhogy ez is egyre nagyobb jelentőséget kap az elkövetkezendő években a kapacitások, a hibrid fenyegetettsége kapcsán együtt kell működni. Kínáról már Alexandra szólt, a Az 5G-ről is természetesen folynak eszmecserék, A szándékaink közösek, a megfelelően szabályozott környezet megteremtése tekintetében. A Nagyon fontos, hogy együttműködjünk a többi globális szereplővel is az egyes kihívások kapcsán, és lezárásképpen ahhoz, hogy egy erőteljes biztonság és védelmi struktúrát fenntartsunk, a NATO-nak továbbra is azon kell dolgoznia, hogy az új kihívásokhoz igazítsa ezt a struktúrát, és együttműködjön a fő partnerekkel. Mi hiszünk abban, hogy erősebb európai védelemre van szükség, és reméljük az EU is ebben aktív szerepet játszik ez további beruházásokat, képességeket igényel, a transatlanti tehermegosztást is igényli, és a szövetség megerősítését. A stratégiai együttműködést és ambíciókat a konkrét napi munkával össze kell hangolni. Ezeket az eszközöket kell tehát kiaknáznunk, igyekezni a legjobb eredményre, a pragmatizmus és a józan ész szellemében. Ezt mindannyiunknak figyelembe kell venni. És lezárásképpen szeretnék köszönetet mondani elnök asszonynak a meghívásért, és várom a kérdéseiket, illetve további közreműködésüket az én feladatkörömbe tartozó kérdésekben, a védelem területén, és a technológiát is természetesen szem előtt kell tartanunk, amikor a védelemről beszélünk. Igen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a kollégáimnak. Azt mondanám, hogy egy kicsit hosszabbítsuk, toljuk ki az ülésünk végét, mert elvileg 12-kor végeztünk volna, azért, hogy igazi mm, kérdések, válaszok részünk legyen, tehát a tanulmányok kedvesen kicsit tovább itt maradnak. És akkor most nézzük a NATO felelős delegáció vezetőjét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálnék Dehop Sképer asszonynak és Dögram úrnak is a hozzászólásokat. Áprilisban ünnepeljük a NATO fennállásának 70. évfordulóját. Az Európai Parlamentnek hangsúlyoznia kell a szövetség fontosságát. Reméljük, hogy ez a szövetség még további száz évig, 150 évig élni fog. Fontos hangosan kimondani, hogy a szövetséget fontosnak tartjuk, a NATO-val való szövetség fontos nekünk is. Inconsolento liber, ez a francia mondás, a szellem konzultációban válik szabaddá. Ez a motto egy nagyon fontos lényeges motto, az idők változnak, és meg kell próbálnunk válaszolni az új problémákra, melyek felbukkanak, és amelyekkel foglalkoznunk kell. Három kérdésem lenne, a tagsággal függnek ezek össze, a NATO tagsággal. Az első kérdés, esetében az új tagokra kérdeznék rá. Nagyon fontos kérdés ez. Nem régiben ellátogattunk Kievbe, Ukrajnába. Ennek kapcsán kérdezem meg, hogy a NATO-nak mi az álláspontja Ukrajnára vonatkozóan. Én nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. 2008-ban az amerikai Egyesült Államok elnöke azt mondta, hogy én megnyitnám a kaput Ukrajna előtt a NATO-ban, de most ezzel a sok problémával, Donetskkel, stb. Kérdés, hogy eh, hol van, hol helyezkedik el az ukrán tagság kérdése. A közel-keletről eh, beszél Deszkeper asszony, tehát az első kérdés Ukrajnával volt kapcsolatos, a második kérdésem pedig az, hogy mit kezdjünk a problémás tagokkal. Az Európai Unió itt Törökországot említené. Tudom, hogy Törökország nagyon fontos, viszont nagyon sok kollégánk meg van győződve arról, hogy a NATO nem számít nem problémás tagnak ebben a szövetségben. Mit gondolnak önök erről? Mi lehet a NATO-ban Törökország jövőbeli szerepe? És elnézést, elnök azt mondja, felteszem a harmadik kérdést is. Ezt a kérdést már feltettem a főtitkárnak is. Nyilván a delegációnk nagyon fontos, különleges, itt a parlamentben ambiciózusak vagyunk. Tehát a kérdés az volt, hogy vajon nem érkezett el az ideje annak, hogy az Európai Parlament delegációját frissítsük. Köszönöm szépen és most pedig Sven Mixer. Köszönöm szépen, köszönjük az átfogó prezentációkat. Az én kérdésem igazából megjegyzés, de remélhetőleg ez majd önök számára gondolkodási táptala is lesz. Az első megjegyzésem egy érdekes megjegyzés. A NATO lényegi funkciója attól függ, hogy hogyan nézzük, az Európai Unió szemszögéből nézzük, vagy az amerikai szemszögből. Az Európai Unió számára ez egy struktúra, míg az amerikaiak számára inkább az európai, is, európai kontinens védelmét jelenti, hogy ne rohanják le. a globális biztonságot és stabilitást próbáljuk meg biztosítani a NATO révén. Van itt egy stratégiai párhuzam. Bizonyos mértékig nyilván ez így is van. Az európai szövetségek védelme a hidegháború után véget ért. de a szövetség mégis maradt, csak ezeken a határokon kívül volt relevanciája. Azóta már nagyon messzire mentünk, túlléptük ezt az egészet. Én 20 évig dolgoztam a nemzeti politikában, a NATO parlamenti közgyűlésében is tag voltam, és ha visszagondolok azokra az időkre, és arra, hogy különböző műveletek során mit hallottam. Valaki mindig azt mondta, hogy a szárazföldi csapatok 40-50%-át azonnal be kell tudni vetni bármikor. A NATO a reagáló reagási, gyors reagási csapatainak a bevetéséről beszéltünk. Azóta az ilyesfajta ambíciók, ambíciók csökkentek, már nem ilyen nagy skálájúak. Most már másfajta gyakorlatról van szó, nem gyors a reagálású gyakorlatról. Az Európai Unióban is valami hasonló történt, voltak gyors reagálású csapatok, de ezek most már nem másfajta gyakorlatokat látnak el. Ha megnézzük az amerikaiak hozzájárulását az uniós védelemhez, az európai védelemhez és a jelenlétüket az európai földön, hát igen, a hidegháború vége után kevesebb csapat volt, most azonban az európai kollégáikkal gyakorlatoznak együtt a globális kötelezettségvállalások miatt. Az európaiak nem állnak szkeptikusan az amerikai csapatok európai jelenlétéhez. Nem erről van szó, hanem arról, hogy az a kérdés a számunkra, hogy vajon az amerikaiak a helyén való dolgokat teszik-e majd meg. Azzal, hogy az amerikaiak visszavonultak bizonyos helyzetekből, ezt a gyanút erősíti. Tehát én most nem egy kérdést fogalmaztam meg, csak elmondom, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk, ha a szövetség jövőjéről beszélünk. És ott van persze a NATO és az Európai Unió együttműködése is. Köszönöm, Baszeszkó, tessék! Köszönöm szépen a kiváló hozzászólásokat. Lenne néhány megjegyzésem. Először úgy gondolom, hogy a nato belül értelmezési válság alakult ki. nem az a, a lényeg, hogy a NATO és az EU versengen, hogy kibővít többet. Ha most megnézzük Észak-Macedóniát, ami csak most lett éppen tag. Grúzia és Ukrajna esetében pedig megfogalmazták a csatlakozási útitörveket. Csak Németország ellenezte ezt. Nagyon hosszú tárgyások során próbáltuk meggyőzni Angelát arról, hogy bolincson rá, de a válasz egy határozott nem volt. Úgyhogy Ukrajna és Grúzia továbbra is a régi helyzetben van, és pont. Tehát itt van egy félreértés. Európában azt mondják, hogy az Amerikai Egyesült Államok csökkentette jelenlétét Európában. Hát persze, hogy csökkentette, hiszen az ázsiai és a csendes óceáni térségben kell jelen lenniük. Egyik pillanatra a másikra rájöttek arra, hogy Észak-Korea egy atomhatalom, és ugyanakkor Kína felhasználva azt az alkalmat, hogy az amerikai Egyesült Államok és Oroszország megegyezett egymással, Kína tehát egy szörnyű nukleáris arzenált hozott létre, úgy, hogy a nemzetközi megállapodások nem korlátozták. Nem akarom, hogy azt gondolják, hogy Amerika párti vagyok, de szeretném megérteni, hogy pontosan mi is történik. Azt mondjuk, vagy amiatt panaszkodunk, hogy az amerikaiak jelenléte Európában lecsökkent, miközben az európai országok támogatják azt, hogy az amerikaiak jelen legyenek Ázsiában és a csendes-óceáni térségben. Az európai országok Ázsiába és a csendes óceáni térségben nem küldenek csapatokat, hogy segítsenek az amerikaiaknak azért, hogy helyreállítsák a régió egyensúlyát. UK Summit in 2014. Másrészt 2014-ben azt mondtuk, hogy a NATO a NATO az Európai Unióban a NATO közé, keleti, délkeleti határain NATO eszközöket helyezünk el. Hmm, azonban én nem látok túl sok európai csapatot Kelet-Európában, de nagyon sok az amerikai bázis. Egyre több évről évre. Csak Romániában most már a harmadik légibázisukat építik. közös gyakorlatokat szerveznek a NATO keleti határán Európában. De őszintén be kell vallani azt, hogy nekik volt igazuk, azt tesszük, amit tennünk kell. Tudom, hogy Washington mikor ö, dönt úgy, hogy, döntött úgy, hogy inkább az ázsiai csendes óceáni térségben növeli meg jelenlétét? Viszont nekünk 2%-a hozzá kell járulnunk a költségvetéshez. És itt van Trump, aki nagyon üzletesen áll hozzá az egészhez nem annyira politika, mint inkább üzlet Trump részére mindez, és joggal kérik Európát arra, hogy két százalékkal járuljunk hozzá. GDP-nk 141 százalékával járulunk most hozzá, tehát évente 9, 19 milliárdnál kevesebbel, viszont nem folytathatjuk így, nem kérhetjük, hogy az amerikaiak védjenek meg bennünket, mi közben ők a GDP 3,3%-ával járulnak hozzá a védelmi költségvetéshez. Mi pedig az európai életmódot nevezzük meg prioritásnak, az amerikaiak pedig védlenek bennünket, mert mi nem akarunk 2 a hozzájárulni. Úgyhogy itt értelmezési problémák vannak és úgy érzem, hogy nincs jobb védelmi megoldás a biztonságunk szempontjából. A stratégiai autonómia fogalmával pedig nem értek egyet. Stratégiailag hogyan lehet valaki autonóm, ha Európa európaiként nem tudjuk a globális egyensúlyt biztosítani. Ezt csak három ország tudja megtenni a világon, Kína, Oroszország és az Egyesült Államok. Gazdasági hatalomról pedig nem beszélhetünk, mert Oroszország nem gazdasági hatalom. GDP-jük Olaszország GDP-jénél is kisebb, de globális szereplőnek számítanak, mert megvan hozzá a szükséges nukleáris fegyvertár. Kedves kolléga, szól közben az elnök, van még egy kérdés, Marisol, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes eh, dolgokat hallottunk, és teljesen egyetértek az előző hozzászólóval is, a román kollégával ha jól értem, azt mondta, hogy a mainál nincs jobb védelmi rendszer, és ez a NATO. Kérdésem lenne. A Marshall alapítvány, vagy Marshall alap képviselője említette, hogy meg kell nézzük, hogy milyen irányban haladunk globálisan, ez valóban így van és hogy autonómiára van szükség a védelmi rendszerekben. Ugyanakkor mindenki egyetért, hogy új agályokat jelent Kína, Oroszország, a közel-kelet. Tehát az USA-tól való autonómia azt jelenti, hogy leválunk egy nagy hatalomtól. Ez felveti a kérdést, hogy Miért beszélünk ennyit az autonómiáról? Van ennek valami politikai oka? Három évvel a Trump elnöki választása óta világos, hogy nagy változás nem történt Európában. Nagyon jó az együttműködés Lengyelország, USA, Észtország, USA között a védelem területén, és mindenkit megregetett az a dolog, hogy Trump egyáltalán felvetette a védelmi kiadások kérdését. Ha megnézzük, hogy Irakban és Iránban az USA hogyan lépett fel, ez semmi új. Itt olyan geopolitikai érdekről van szó, amiben nem biztos, hogy száz százalékig együttértünk, de el kell döntenünk, hogy mi a jobb, vagy mi a rosszabb, hogy támogassuk-e a szövetségünket a radikalizmus, a terrorizmus ellen. Úgyhogy én nem látok igazán semmi okot arra, hogy függetlenedjünk az USA-tól. Szolidaritásra van szükség és egységre a nato belül, de a, hogyan látják a francia vagy német politikai problémákat, vagy a francia elnök Macron azt mondja, hogy újra kell indítanunk, fel kell élesztenünk a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal. Ez nem azt jelenti -e, hogy az egyik szemünkkel Ukrajnára és Grúziára figyelünk. Ez nem változtat e, a NATO belüli stabilitáson, és Macron ezen kívül azt is mondta, hogy a NATO agyhalott. Másodszorban a német és orosz gazdasági érdekeket is figyelembe kell venni az északi áramlat kettő kapcsán. Az EU számára ez azt jelenti, hogy a védelmet azonosan értelmezzük, a közös érdekünk. De ha a németek azt mondják, hogy őket nem érdekli, hogy az EU bizottság vagy a szövetségeseink mit mondanak, és továbbra is olcsó gázhoz szeretnének jutni Oroszországból, másokkal nem törődve, akiket ez a hatás, ez a befolyás mindenféleképpen félelemmel tölt el. Itt ez a, az együttműködésre, illetve a védelemre is kihat. Az egyik úr, a főtitkár helyettes is ezt erősítette meg. Talán az önök véleménye is érdekes lehet ebben a témában. Terminé. Köszönöm szépen, és mivel sürget bennünket az idő, az utolsó felszólalnak adok szót. Igen, nagyon gyorsan egy precíz kérdést fogok feltenni. A NATO milyen választ ad a nukleáris fegyverek elterjedésére Oroszországban. Van-e erre vonatkozóan egy stratégiájuk, ami pedig az Európai Unió stratégiai autonómiáját illeti, hát ez nekem megfelelően rendben van, viszont az Amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolatunkban, mely stratégiai, de azért van itt egy paradoxon Trump miatt, hogyan lehetne az egyensúlyt újra megteremteni, vagy hogyan lehetne azt, hogy stratégiában az Európai Unió erőteljesebb szerepet kap. A NATO nem lehet csak az Amerikai Egyesült Államok beavatkozása a világ dolgaiba, hanem az Amerikai Egyesült Államok és az európai partner együttműködése ha Európa miáját szeretnénk kidolgozni, a második lépésben, mint amiről beszélt, azt hogyan lehet megtenni nagyon konkrétan? Egy katonai, egy erőteljesebb katonai együttműködéssel? Ha öt éven belül? Már beszélünk arról, hogy szükség van egy európai hadseregre, vagy sem. A NATO-ban ilyen nincs, viszont van katonai jelenlét az egésznek a lényege az európai stratégiai egység. Ha ez nincs, akkor nem látom, hogy ez az egész hogyan tudna beépülni. Végezetül más hatalmakkal való kapcsolat, hát ez eh, milyen alapon bonyolódhatna le? Itt a, vízi, a politikai vízió és az európai értékek kerülnek képbe. A nato kívül készen állunk-e arra, hogy feláldozzuk az értékeinket, az európai értékeket? A zöldek nevében is mondhatom, hogy ott van ugye az amerikai Egyesült Államok elnöke, aki tagadja az globális felmelegedést. Ebben az új integrációs stratégiában ugye ott vannak a mi politikai értékeink. Köszönöm. Most Camigran, és utána Alexandra kapszó. Euh, Köszönöm, megpróbálok akkor gyorsan eh, reagálni ezekre a kérdésekre, hiszen eh, kevés idő áll rendelkezésre, tehát inkább táviratilag eh, fogok beszélni. Nos, ami a NATO tagságot illeti, a szövetség továbbra is növekszik, hamarosan belép Észak-Macedónia, ami egy fontos lépés lesz. 30-ra nő a szövetségesek száma. 2017-ben Montenegró lépett be, ők voltak az utolsók, tehát elég nyitott a NATO gyakorlatban is, nem csak szavakban. Ukrajna és Grúzia kérdése nyitott kérdések. Van egy úgynevezett tagsági cselekvési terv, Membership Action Plan, amely fel van ajánlva nekik, eh, és egy szorosabb együttműködést jelent a eh, szövetséggel, és ez is a gyakorlatban is eh, működik. Az ukránokkal az egyik munkacsoportnak én vagyok az elnöke, tényleg együttműködünk, sok dolgot csinálunk együtt. Szoros a partnerség. A tagságról a szövetségesek döntenek, hogy teljesülnek-e a feltételek, mindig eh, van vita egy új tag belépése előtt, különösen egy nagy országnál, amely ráadásul konfliktusban áll egy szomszéddal, de ami a lényeges, az az, hogy mennyire mély a partnerség Ukrajnával és Grúziával már pedig ez igaz. Az Észak-Atlanti Tanács járt mind a két országban, folyamatos az, az kapcsolattartás NATO-Ukrajna tanácsban is, illetve a NATO-Grúzia bizottságban is. Nagyon sok munkát végzünk közösen. A partnerség az nyilván kiterjed EU tagállamokra és közeli szomszédokra. Egyre inkább a közel-keletre is eh, Kuwaittal van kapcsolat, eh, öböl országokkal, eh, Jordániával nagyon szoros a kapcsolatunk. Tehát ott is érdekes dolgok zajlanak. Én nem mondanám, én nem hívnám egyik szövetséges sem nehéz esetnek, de nyilván vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon határozottan képviselik a saját álláspontjukat a szövetségen belül. Ez egy olyan szövetség, amely konszenzus alapján működik, és ez egy alapszabály. Nagyon élénk viták vannak az Észak-Atlanti Tanácsban a szövetségesek között politikai és lényegi kérdésekről is. És vannak olyan országok, amelyek nagyon kemény, határozott eh, nemzeti álláspontot képviselnek, vagy kritizálják a szövetségeseiket eh, valamiért. Ez nem azt jelenti, hogy ez megakadályozza a fellépést. Szíria kapcsán nagyon élénk viták zajlottak az Észak-Atlanti Tanácsban például, és ezt gondolom, hogy folytatódni is fog. Minden szövetséges részt vesz ebben, vannak akik határozottabban vagy hangosabban állnak ki a nemzeti érdekeik mellett Törökország egy nagyon fontos szövetséges az elhelyezkedése és a mérete miatt is. Ugyanakkor ismert arról, hogy a saját álláspontját hevesebb védelmezi a szövetségen belül. Ami a parlamenti munkát illeti, a parlamenti közgyűlést, én annak nagy híve vagyok. Én úgy gondolom, hogy érdemes az együttműködést kialakítani. Nem azért mondom, mert most az Európai Parlamentben vagyok, amikor nagyobb védelmi kiadások mellett érvelünk, akkor mindenképpen meg kell nyerni a parlamenti képviselőket, hiszen anélkül nem nagyon lesz sikeres ez az igyekezet, tehát ez egy fontos dimenzió, és a NATO parlamenti közgyűlése ebből a szempontból nyilvánvaló partner. Ami a NATO alaptevékenységét illeti, a NATO célja az volt, hogy az oroszokat kintartsuk, az amerikaiakat bent, a németeket meg lenyomjuk. Ez volt az első NATO főtitkár álláspontja. Szerintem ez azóta azért változhatott. A az alap, ala, alap tevékenységek is változnak. Ugye először kollektív védelemre, kollektív védelemre koncentráltunk, az, azóta kibővült. Alessandra beszédében is benne volt az a kifejezés, hogy stratégiai bénultság, sok vita zajlik, nagyon sok dolog történik és megpróbáljuk tartani a lépést a világ eseményekkel. Néha meg is előzzük, néha ez nem sikerül, de alapvetően ez a célja a szövetségnek. A készültséggel kapcsolatban én azt mondanám, hogy a szerep megváltozott. A NATO reagáló erő az egyetlen egyszer lett telepítve Pakisztánba egy földrengés után. Tehát az interoperabilitás az megint egy olyan téma, ami nagyon nagy hangsúlyt élvez. A készültséget azonban egyre inkább hangsúlyozzuk. Volt egy készültségi kezdeményezés, amit a tagállamok jóvá hagytak. A készültségi szint az most eh, nagyon jó. Eh, ugye az a cél, hogy 30 nap alatt 30 zászlóaj, 30 hadi eh, hajó és 30 repülő század kész, készenlétben legyen, és bevethető legyen. Nyilván ezek megint olyan kötelezettségvállalások, amik nem mindig pontosan igazolhatóak ami eh, ami az amerikai jelenlétet illeti, el kell ismerni, hogy eh, az amerikai jelenlét eh, nem csak Európában, hanem máshol is változik. Senki nem akar már 300 ezer amerikai katonát látni Európában, mint ahogy a hidegháború csúcsán ennyien voltak. Másfelől az együttműködési lehetőség az, ami a legfontosabb. Ehhez persze kellenek katonák. Én azt gondolom, hogy az amerikaiak részvétele Európában katonai szinten az elmúlt öt évben növekedett, és ez nem csak a saját véleményem, hanem ezek a tények. Ráadásul folyamatosan változik. A Pentagon újra és újra, újra értékeli a saját prioritásait, és teljesen igazuk van, hogy ezt eh, teszik. Ami pedig eh, az európai kapcsolatokat illeti Ázsia csendes óceán térségével jobban oda kell figyelnünk valóban. Eh, Nagy-Britanniának, Franciaországnak, vannak olyan tevékenységei, például a hajózás szabadsága miatt, tehát ez is egyfajta tehermegosztás lenne az Egyesült Államokkal az ilyen jellegű haditengerészeti jelenlét. Ami a kétszázalékot illeti, megint csak változnak a, a dolgok. Korábban csak hárman teljesítették, most már heten vagy lassan nyolcan. Arra számítunk, hogy 15-en fogják tudni teljesíteni 2024-re, az már több, mint a fele. Most el lehet persze vitatkozni azon, hogy félig üres vagy félig tele van az a pohár, de az biztos, hogy megváltozott a vita természete ebben az ügyben. Azok, amelyek nem fogják elérni ezt a két százalékot, ők is kötelezettséget vállaltak amellett, hogy többet tesznek majd. Ami a transatlanti kapcsolatokat illeti, és hogy ez hogyan működik, el kell ismerni, hogy a transatlanti kapcsolatokat jellemezték viták, nem az Economist interjúval kezdődött ez, mindannyian demokráciák vagyunk, határozott egyéniségek vezetik a szövetséges országokat. A londoni ülés után én úgy gondoltam, hogy meg tudtunk egyezni abban, hogy mit kell tenni. Nevezetesen meg kell újítani a párbeszédet politikai kérdésekben. Én nem gondolnám tehát, hogy az egység hiányzik miközben természetesen más álláspontok jelennek meg azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lépjünk fel a közel-keleten, vagy az orosz kihívással szemben, hogy reagáljunk. Ezek viták, amelyeket nyilván befolyásol az egyes országok földrajzi elhelyezkedése, stb. De végül függetlenül azoktól a megjegyzésektől, tweetektől, interjúktól, eh, amelyeket olvasunk mindannyian, eh, összességében nagy részt eh, ugyanúgy látjuk a stratégiai kihívást, illetve azt, hogy hogyan kell arra reagálni az összes partnerünkkel együttműködve, beleértve az Európai Uniót, én azt gondolom, hogy ezzel reagáltam a legtöbb dologra. Köszönöm. <laughs> Alexandra Dövke. Alexandra Deszképer, tessék. Nem, vraiment deux. Tényleg két, két perc, két másodpercben, mert már túléptük itt az időt. Egyébként igen szemetélyes ez a téma, hát nagyon sok mindent tudnék mondani a stratégiai autonomiáról és az amerikai tényezőről is. Kami véleményét osztom. Itt nem arról van szó, hogy az amerikaiak visszavonulnak, hanem inkább máshol vetik be a katonai erőket olyan helyeken, amit a legfontosabbnak tartanak. Ott van például a Kínával való versengés, ez minden bizonyal következményekkel jár majd ránk európaiakra nézve is, hiszen ők a délben, a szövetség déli részében, azaz Afrikában próbálják meg bevetni az, erő, az erőt, megállapítom azt is, hogy még Európa is a Szájeli régióban megpróbálja átszervezni a csapatokat. Ebből a régióból részben kivonultak az amerikaiak. A francia misszió viszont ott van a Szájelben. Van egy másik kérdés, azt mondják, hogy a stratégiai autonómia az azt jelenti, hogy eltávolodunk valamitől, ha megnézzük az amerikaiakat, és azt mondjuk, hogy ők nem tartják tiszteletben az értékeket, és nem úgy értékelik a helyzetet, mint mi, és nem úgy döntenek, mint mi. Nos, itt nem erről van szó, hanem arról a kérdésről, hogy mit teszünk a stratégiai autonómia szempontjából. Valami olyasmit, hogy autonómabb legyen valami lépésről lépésre, például Líbia, Szíria esetében járnak így el. Nem az Amerikai Egyesült Államok érdeke az egész, hanem az európai érdek mondják, de akkor mit teszünk? Hát elindul egy újabb áramlat Európa fele, terroristákkal és el, minden vele járójával együtt. Ezért van ez az európai kezdeményezés, amelyet Macron elnök 2007-ben indított el, és most már tucatnyi európai országot számlál, a balti országokat, a skandináv országokat is, Hollandiát, tehát egy sor európai szemszög jelenik meg ebben. Ezzel válaszolok a kérdésre. Egy európai egységet akarunk létrehozni, egy stratégiai kultúrát arra, hogy mit tegyünk autonómabb módon bizonyos helyzetekben. És ezzel kell elmondanom azt is, hogy mi ez a stratégiai autonómia? Kiértékeljük a helyzetet. Kérdés, hogy ugyanúgy értékeljük a helyzetet, mint a washingtoni kollégák? Ugyanúgy értelmezzük, és ugyanúgy döntünk? És ott van még utána a ö, cselekvés autonomiája. Az amerikaiakkal a helyzet értékelésében Irán, Irán és az éghajlat esetében nem értünk egyet, tehát nem is tudunk egyszerre együtt tenni valamit. A döntéshozatal is eltér. De akkor nekünk kell eldöntenünk, hogy mi magunk európaiak mit teszünk. Meg kell állapítanom azt, hogy az amerikaiak nem konzultálnak velünk, egy sor esetben nem tették ezt meg, mint például a visszavonulásról sem döntöttek velünk, de utána sem. Tehát a, mi lettünk a B-terv az amerikaiak miatt, és éppen ezért nagyon fontos a stratégiai autonómia, hogy együtt eldöntsük európaiakként, hogy mit tegyünk. Végezetül teljes mértékben támogatom a felszólalását, azt, amit az értékekre vonatkozóan elmondott. Vajon partner, tényleg partnerekkel működünk együtt ilyen tekintetben? Osztjuk-e az értékeket? Nos, nincs választásunk. Ha megnézzük például az oroszokat Szíriában, mindenképpen valahogy együtt kell működni. Afrikában, Líbiában, Szíriában ugyanez a helyzet, legalábbis a 2013-as iráni, iráni és szíriai orosz bevetés után volt ez így olyan időszakban élünk, amikor, itt mindjárt abba is hagyom, tehát olyan időket élünk, amikor a ö, kemény hatalom alkalmazására kerülhet sor, azért, mert már nem úgy járunk el, mint korábban a nyugaton, hogy diplomáciát használjuk. Egyre inkább ezeket az eszközöket, ugyan szervezünk konferenciákat, de közvetítői vagyunk Putyinnak, Erdogánnak, de mm, kicsúszott a kezünkből az ellenőrzés az ilyen helyzetekben. Paradigmaváltásra ö, került sor, és az Európai Uniónak ö, nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a válságdiplomáciára. Az európaiak ö, megpróbálnak geopolitikai szempontból fontosabbá válni, mert ennek lényege is lenne, értelme lenne. Az Európai Unión belül erre kell összpontosítanunk, és emellett a hangsúlyt át kell helyeznünk arra, hogy mit kell jobban tenni, a válságdiplomáciát, a gazdasági segélyfolyosítást és a közvetítést kell jobban megtenni. Említették a francia-német együttműködést Ukrajna esetében de ezek adhok jellegű koalíciók azok között, akik erre hajlandók az ISIS elleni együttműködésben, és Ukrajna esetében is ez, ez a helyzet. Ez egy adhok együttműködési típus de a NATO és az Európai Unió is támogatja ezt, mert mindenképpen előre kell lépni, nincs más választási lehetőségünk. Meg kell találnunk annak a módját, hogy együttműködjünk azokkal, akik egyébként nem osztják az érdekeinket, és nincs is stratégiai érdekeünk velük. Velük kell együttműködnünk. Itt a lényeg a geopolitika, attól függetlenül, hogy most NATO tagként beszélek erről, vagy Európai Uniós tagként. Köszönöm szépen. Mondanék meg én is. Mond, mondani szeretne ön is valamit? Igen. Ami az orosz nukleáris fegyverek kérdését illeti, az Európai Unió elítélte az Euratom szerződés Oroszország által, hogy meg szegését. A kérdés azután az volt, hogy hogyan reagáljunk. Egyelőre zajlik az ezzel kapcsolatos vita, de egyébként senki sem tart a fegyverkezésnél Oroszországgal szemben, de a lényeg az, hogy a különböző pontokat egymással kiegyensúlyozzuk, szempontokat egymással kiegyensúlyozzuk. A fegyverkezés is egy tárgyalásokon alapuló környezetben kell, hogy tartonjon, de hát nyilván jelenleg nagyon nehéz erről beszélni, a, viszont a szerződés, az atomsorompó szerződés üzenetét meg kell őriznünk. Diplomáciai és politikai szempontból kell lépnünk, de azért vannak itt védelmi intézkedések is, tehát egy kicsit bekeményítünk, persze anélkül, hogy túlzóak lennénk. De hát ott van még a skála végső része, amikor már offenszív eszközöket vetnénk be, de nem szeretnénk egy tükröt állítani, és ugyanúgy eljárni, ahogy ők. Köszönöm szépen, most már csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjem a méreható elemzést a vezérszónokainknak. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is, hogy itt voltak velünk délelőtt, most már csak annyi maradt hátra, hogy lezárjak. Mondok néhány dátumot. Kamitsu asszony, a lefegyverzés felelős NATO főtitkár jön, ENSZ főtitkár jön hozzánk, főtitkár helyettes jön hozzánk. Február 28-a pedig a módosítások benyújtásának a határideje. Köszönöm szépen.